Kedves kollégák, kezdjük el, illetve folytassuk az ülést, kérem. Kezdeném az elnöki közlendőkkel. A koordinátorok üléséről szeretnék beszámolni, mely tegnap történt. Először is a napi rendtervezetet elfogadtuk, és ezt követően a TENT bevaló tárgyalásokra vonatkozó meghatalmazás, Komuszakis és Ertugurak meghatalmazása volt a téma. Az a döntés, amelyet a koordinátorokos ülésen született, az volt, hogy a tagok többsége révén döntést hozzunk a formális, a tanácsal való formális tárgyalások megnyitására. A TRAN-ban elfogadott jelentés alapján a, jel a tárgyaló csapat pedig az elnök jelöltje a jelentéstevő és az árnyékelődőkből áll majd. A konkrét döntés majd formálisan a szavazás során születik meg. A reptéri csomaggal kapcsolatban Zaszada úr a jelentéstevő jelenlétében történt a koordinátorok tárgyalása. Az a döntés, hogy az előadók és az árnyékelődók tárgyalnak, a közlekedés és a foglalkoztatási szakbizottság köréből összeülnek majd, hogy a még fennálló nehézségeket feloldják, ami pedig a, köz, a csomag zaj és reptéri ö, résidő elemeit illetik, ezeket a földi kezelése vonatkozó javaslatokkal együtt kéne megtárgyalni, mert ha egyikben nem sikerül döntést megállapodási jutni, akkor a másikat is újra kell tárgyalni. A jelentéstevő kiillésében volt javaslat arra, hogy a polgári repülés ügyében jelentés szülessen, a néppárt adja a jelentéstevőt ebben a témában, aztán irányelv a tengeri hajózás felszerelésében a 98-96-os irányelv fel, fel, újra tárgyalására két frakció is jelezte szándékát. A vélemények körében tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat, mely módosítja a 994-es rendeletet, a 92-es és 93-as egy cikkek alkalmazásáról bizonyos horizontális állami támogatások ügyében, valamint a 1370-es rendelet a tömegközlekedési szolgáltatások közúton és vasúton e, és az állami támogatások ügye. Ez az Ekon szakbizottság illetékesőbb eső téma. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy ajánlást dolgozunk ki az 50-es szabály alapján, és itt az elnök lesz a jelentéstevő. Fontos számunkra a kérdések ezen betület, ezért a szakbizottságunk véleményt formál ezekben is. További vélemények. Ügyében nem született döntés, például a belső piac megőrzítése vonatkozó intézkedések, a személyautókra vonatkozó adók csökkentésben, aztán a 29. éves jelentés az EU törvények végrehajtásában, a szabályozási készség, aztán a benzin és dízelüzemanyag minőségnek javítása, és az Európai Unió 2011-es számvételőnek lezárása. Ezekben sem lépünk, meg nem lépünk abban sem, hogy a regionális integrációra vonatkozó lépések a Magreb térségben címmel, meg a közködások minőségnek javítása című bizottsági dokumentumra vonatkozóan sem formálunk véleményt. A koordinátorok úgy gondolták, hogy a repülés biztonsága, polgárrepülés biztonsága témakörében a Concord balesetéről szóló készülő jelentés fényében, meg azon biztonsági feltételek ügyében, melyek az üzemanyag szintekkel kapcsolatosak, a fapados légitársaságok esetében úgy döntöttünk, hogy az EASA szakértőit meghívjuk a vonatkozó szakbizottság ülésre, hogy a pénzügyi válság biztonsági kihatásait feltárjuk a légitársaságok működésére vonatkozóan. Vannak-e ilyen kihatások? Aztán az IMCO ért javaslattal a a fogyasztó, fogyasztópolitika ügyében a, az IMCO elnökének levéltervezetet küldünk. A 2013-as naptárral kapcsolatban ennek módosítását jóvá hagyták. Emlékszeznek arra talán, azért kellett módosítani a naptárat, mert egy második Strasburgi hétre lesz szükség októberben, Tehát látják majd, hogy a koordinátorok mit javasoltak. A kommunitilógiai kérdésekben a koordinátorok az e és likes ügyében való határidő módosítását elfogadták, a turisztikai statisztikákra vonatkozó a határidő január 31-e még mindig nem kapott ugyanakkor formális jóváhagyást a repülési idő korlátozására vonatkozó javaslat. A, bizot, a szakbizottság úgy döntött, hogy amikor megjön a javaslat ebben a témában, akkor egy meghallgatást szervezünk, mielőtt döntenénk. A parlamentnek nincs álláspontja ebben a témában. Tudni, még nem kaptuk meg a bizottság hivatalos álláspontját ebben a témában. A repülési és szolgálati idők témája a komitológiai eljárásba tartozik, a parlament csak igent vagy nemet mondhat, ebben az eljárásban módosítani nem tud. Az egyéb kérdések körében a Flamania baleset témája merült fel. Kalasz úr levelére kell válaszoljunk, több információt kérve ebben a témában. Aztán a giga hajó, nagy hajók, tehát ezek a óriás kompok ügyében. Múlt héten volt a parlamentben vita, és a koordinátorok azt javasolták, hogy kérjük Schulz elnököt, hogy írjon Barózó bizottsági elnöknek a, a törekedvén arra, hogy hát hogy is mondjam, kicsit oszlassa el a homályt a bizottság válasza körül mert hogy nem volt nagyon értelmezhető a bizottság válasza az óriás pompok vonatkozó kérdés ügyében. Van-e kérdésük vagy hozzáfűzni valójuk a koordinátor küléséről szóló beszámolóhoz? Liberácki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném megtudni, hogy a koordinátorok beszéltek-e egyáltalán a negyedik vasúti csomagról. Én átolvastam a szöveget, és ebből az derült ki, hogy a Deutsche Bank vezérigazgatója szeretné megtudni, hogy mi történt a negyedik vasúti csomaggal, és már késedelmes a bizottsági adatszolgáltatás. December 20-ára ígérték, aztán január 15-ére továbbra is késedelemben vannak. Nem kellene a bizottságot felhívni arra, hogy gyorsítsák fel ezt a munkát a csomag benyújtására vonatkozólag? Szerintem ez azért eléggé különös megoldás. Nem, erről nem beszéltek a koordinátorok Annyit tudok erről, hogy a bizottság azt kérte, hogy várjunk még körülbelül egy hetet, hiszen az illetékes Berlinbe látogat és a német kormányjal egyeztet a kérdésről. Ennyit tudunk tenni, vagyis a bizottságnak lehetőséget adunk, hogy megtegye, amit tud. És aztán, amikor az illetékes visszatér Berlinből, akkor bizonyára a bizottság be fog számolni arról, hogy mi alapján tudunk a továbbiakban dolgozni, de jelen pillanatban a legszerencsésebb eljárás, eltekintve a késéstől, ezt mindannyian tudjuk, hogy adjunk még egy hetet a bizottságnak, hogy tudjanak egyeztetni a német kormányzattal ezzel kapcsolatosan. Rendben. És hogyha a beszámolóval mindenki elégedett, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen, és most lépünk is tovább. A szavazásokra. I'll just start with a check to see everybody's... Először is ellen, ellenőrizném, hogy eh, mindenki jelen van, illetve működnek-e a kártyák, megnyitom a szavazást. Tehát ellenőrző szavazás, megnyitottam a szavazást. Okay. Judges, your card's on its way, is it? És még van egy-két kártya útban. És ha nem felejtett el senki a kártyáját, akkor folytathatjuk a munkát. Én inkább azt mondanám az új év szellemében, hogy az EPP-nél nincsen túl sok szavazat a mai napon, úgyhogy ez most nagy öröm, ünnepeljük meg, köszönjük meg nekik. Igen, majd egy külön jegyzőkönyvben ezt felérjük a kéménybe korummal. Köszönöm szépen. Akkor az általános költségvetési mentesítésről beszélünk először, illetve erről szavazunk először. Durant asszony a, az előadó, van egy szóbeli módosító. Az első bekezdést helyettesítette volna egy másik szöveggel, ezzel ellen nincsen senkinek ellenvetése. Emellett ellene tartózkodás elfogadva. Most nézzük az első módosítót, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Le is zárom a szavazást. 36 mellette kell, kettő ellene, két tartózkodás elfogadtuk a véleményt. Gratulálok Duran asszonynak. A következő jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel kapcsolatos mentesítés, szintén 2011-es évre. Az SZND-nek volt egy szóbeli melléklete, amit mellékeltük, akkor folytatjuk, hogyha nincs senkinek és egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik mellette ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38 mellette, 2 ellenne. Gratulálok Meissner asszonynak, elfogadtuk a jelentést. Next is EASA. A következő téma eh, Gezin Meissner jelentése szintén Módosító 1-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító, szóbeli módosító, van-e ellenz, ellenvetés, nincsen, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, igen. Akkor lezárom a szavazást. 37 mellette, 3 ellene, elfogadtuk. Gratulálok Gizinnek mm, ismét és továbbiakban is az ön munkájával folytatjuk a vasúti ügynökséggel kapcsolatosan. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, a hármas módosítóval kapcsolatos szóbeli módosítóval kapcsolatosan nincsen kinek ellenvetése, akkor mellette ellene tartózkodás elfogadva, Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Gratulálok Meissner asszonynak, megint nagy többséggel elfogadtuk a véleményt. Cesar ez is a 2011-es évi mentesítéssel kapcsolatos. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 36 mellette, kettő elemne, kettő tartózkodás elfogadva. Gratulálok Gezin minden jelentésért. A következő saját kezdeményezésű vélemény, illetve jelentés a versenypolitikáról. Kamál úr az előadó. Egyes módosító mellette. Egyes, kettes módosítókat együtt vehetjük. Nem. Nem. Külön szavazunk, és aztán, ha mind a kettőt elfogadják, akkor összevonják őket. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes Benion úrtól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas Részenkénti szavazás. Az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilencedik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes mellette ellene tartózkodás ezt most ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a tizedik módosítóról. És akkor van egy ellenszavazat, lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott, elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mód mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-esre lépünk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18, mellette második része tehát, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20. módosító, ennek is a második része, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es Riké úr, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene tartózkodás elvetve. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 28-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Harminckettes. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elvetettük, de azért inkább ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást 32-esről. Ha mindenki szavazott, Egy több lpp e nk van, Matthew, köszönöm. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as. Szóbeli módosítóval, ha mindenki ezzel elégedett. 30-as tehát mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33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 a okafogyottá váltak, mert, mert a 42-est elfogadtuk, így ezek kiestek. Tehát akkor most a 43-asnál, a 45-ösnél vagyunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Negyven 46, mert a 40-est visszavonták, tehát 46-os a következő mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, de azért leellenőrizzük. Tehát még egyszer a 46-osról elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, mindenki adta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elutasítva. 47-es első rész, egészen odaig, hogy participants ensured, emellette ellene, próbáljuk meg újra, tehát 47-es első rész mellette, ellene, tartózkodók, ez azt hiszem elfogadva, de azért leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 47-esről. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárva. Elfogadva. 48 mellette. Ellen, elnézést kérek, most a második része következik a 47-esnek, javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Akkor a 12-es oka fogyott, 48 Riké úrtól mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva, 49 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 50 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Végső szavazást megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 44-en ellene. Gratulációk a jelentéstevőnek. Következik a bizottság és tanács a TEN-10 hálózatokkal kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről. Megnyitom a szavazást, mindenki adta a szavazatát, lezárom a szavazást. 34-en mellette, 6-an ellene, megvan tehát a mandátum a tárgyalásokhoz. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a szavazásainkat. We now go on to Aviation ETS Stop the Clock, consideration of the draft opinion of Mr. Grosh. Matthew, the floor is yours. Grosh úr következik. Köszönöm, elnök úr. Némileg szorít az idő bennünket ebben a témában, a szünet miatt. Ennek ellenére úgy gondolom, időben át tudjuk dolgozni a dossziét. az ETS, az Európai Unión kívüli repülőjáratokra vonatkozó ö, alkalmazását felfüggesztve. A motiváció emögött az, hogy bár 1989 óta keresjük a globális megoldásokat, és fontos lépéseket születtek, novemberre az első pozitív jelek már érzékelhetőek lettek. Ezért üdvözlöm ezt a döntést, és ezt a javaslatot, mert korábban bejelentettük, hogy az ETS elv az Európai Bizottság által javasolt formáját nem kérdőjelezzük meg, csak a globális alkalmazásra vonatkozó tárgyalásokat kívánjuk tovább folytatni. Ezért a bizottság is egy évre ö, felfüggesztette e területre az alkalmazást. Többféle módosítóban világosan utaltunk arra, hogy számunkra az egy év elfogadható, ugyanakkor az ICO ülés, az ICO ülés 2014-es eredményeit meg kell várjuk. És ha ott nem történik előrelépés az ICO szervezet részéről, akkor vissza kell térjünk a jogalkotási elvek felülvizsgálatára, és akkor az ETS-t ismét bevezetjük mindenféle korlátozás nélkül minden ö, repülőjáratra. Ha azonban az ICAO ülésén ö, előrelépések születnek, és ezek láthatóvá válnak, akkor először ezekről az Európai Bizottság kell tájékoztassa formálisan a parlamentet, teljesen átlátható módon, és ezt követően, mielőtt a bizottság további lépéseket tesz, és el tudom képzelni, hogy az ICAO ülés vagy konferencia pozitív eredményei alapján a bizottság újabb javaslatokat dolgoz ki. Ezeket meg kell várjuk, ám két ponton figyelme kell lennünk arra, hogy ezek a javítások, ezek a módosulások ne legyenek piac torzító hatásúak, Európai Uniós szinten sem, tehát ennek a konzekvenciáit mérnünk kell, hogy ne legyen piac torzítás, a második szempont pedig, amely fontos, és a vitában is megjelent, hogy a parlament továbbra is részt vegyen a jogalkotás folyamatának további lépéseiben is. Tehát, mint mondottam, az szorít bennünket az idő, de nem lehetetlen a helyzetünk. Az MV marad továbbra is a fő illetékes szakbizottság, ám mi is részt veszünk a bizottsággal folytatott minden tárgyalásban, mert a közlekedési szakbizottság véleményét is meg kell jelenteni ebben a megállapodásban. Azt szeretnék a 26-án lehetne szavazni erről a jelentésről, tehát a módosítókat is úgy kéne benyújtani, hogy a közlekedési szakbizottságban időben tudjunk szavazni, hogy az MD aztán az illetékes szakbizottság meg tudja szívlelni a mi ajánlásainkat. Köszönöm szépen. Alkadraúj. Alkadraúj úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon gyors és jó munkát a kollégák részéről. A bizottságtól azt várjuk, hogy elmondja a véleményét a kollégák munkájáról. Igazából most már nem vagyunk túlságosan távol attól, amit már évek óta javasolunk, ugyanis évek óta azt javasoljuk, hogy két menetben haladjunk, két lépés kell, tehát a második ebből azt jelenteni, hogy amikor működőképesé válik a rendszer, akkor próbáljuk meg ezt kiterjeszteni, szélesíteni más döntéseket is hoztunk, tudjuk is, hogy miért történtek ezek a döntések, mert nehézségekben találtuk magunkat, de azt hiszem, hogy elfogadható és értelmes az a hozzáállás, amit most a bizottság részéről tapasztalhatunk. Tehát ezt a nyitottságot próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni, Ezzel kapcsolatban már nemzetközi szinten is történtek lépések, most ezen az úton kell tovább haladni, ezt kell tovább fejleszteni, annak érdekében, hogy egy nemzetközi megközelítést lehessen megvalósítani. Jó lenne ez, hogyha ez valóban lehetséges lenne, de természetesen az is elképzelhető, hogy nem fog sikerülni. Akkor pedig vissza kell térni a saját jogrendszerünkhöz, és azt kell végrehajtani. Ugyanis nemzetközi szinten még vég, végső megoldásra nem, nem sikerült jutnunk, úgyhogy a jelenlegi rendszer meghosszabbításában is el kell gondolkodnunk, ez is egy lehetőség. Erre kell gondolni már most is, mert elképzelhető, hogy így nemzetközi szinten a tárgyalásainkra is más hatással lesz ez a megközelítés. A parlament és a bizottság is továbbra is eszmét cserél a kérdésről, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan is haladnak a dolgok. Elnök, köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Annyit szeretnék hozzátenni, ahogy ugyan a két hozzászóló már döntő dolgokról beszélt, azért látunk, hogy az Európai Bizottság javaslata alapján az Európai Unió pozíciót foglalt el ebben a kérdésben, a világ többi része meg ezt elutasította. Optimista vagyok ugyan, és remélem, hogy globális megoldás születhet majd, ám nem biztos, hogy az az ETS rendszer születik majd meg globálisan, amit az Európai Unió javasol, hanem lehet, hogy egy másik. Persze az optimális az volna, ha az, a mi javaslatunkat fogadnák el, ám ha nem így lesz, akkor látnunk kell, hogy az Európai Unió politikája mindig az volt, hogy példát mutatunk világszerte, mi vagyunk az éllovasok, ám kérdés, hogy ez mennyire árt a verseny képességének, az európai légitársaságok versenyhelyzetét nem torzítja nagyon. Ezért nehéz a helyzet, ezért kell az ICAO-n keresztül globális megalapodásra törekedni, ez lenne a legjobb és a legegyszerűbb számunkra, hogyha így lehetne az emissziókat, a kibocsátást csökkenteni, és erre ösztönzőket is kell ö, kiadnunk, és ezért kell, hogy az Európai Bizottság folyamatosan tájékoztasson bennünket minden lépésről, hogyan alakul a helyzet globálisan. Köszönöm, Kramer úr. Igen, mi is elvileg támogatjuk Mathieu Gross jelentését, ám egy dolog világos. Az ETS rendszer nem teljesítette azokat az óhajokat és várakozásokat, amiket hozzáfűztünk. 5 euróval számoltunk, eredetleg aztán 12 euróra nőtt a költség, és a versenyképesség ö, hatással van mindez, ezért támogattuk azt, hogy átmenetileg felfüggesszük ezt. Ez utolsó lehetőség arra, hogy globálisan bevezessék ezt a rendszert, ám szkeptikus vagyok. Mert az amerikaiak például azt mondják, hogy bizonyos feltételekhez kötik ennek bevezetését, bár elvileg nem ellenzik az amerikaiak sem az LTS e rendszert. Ugyanakkor emlékezünk vissza arra, hogy amikor bevezettük ezt a rendszert, akkor a légitársaságok azért fogadták el, mert attól féltek, hogy kerozin adót vezetünk be, hogyha nem fogadják el az LTS e rendszert. Ha viszont a kerozin adót bevezetjük, akkor a drágább lesz a repülőjegy. Ez a külső költségek belső költségítételét jelenteni, áthárítanák ezeket a költségeket. Ez lenne a következő lehetőség a kerozinadó sem globális lehetőség, vannak államok, ahol van ilyen jellegű adó, van, ahol nincs. Tehát a b lehetne ez, mert a légiközlekedés folyamatos állami támogatása, rejtett állami támogatása nem mehet tovább, különösen úgy nem, hogy a, ö, ez árt legjobban a környezetnek. Oroszországban is támogatják a, a, a Szibérián keresztül való légi közlekedést. Hatalmas számban repülnek emberek. Mindenképpen az a cél, hogy ne a, a kis emberekre hárítsák át a költségeket és a támogatás költségeit. Tudatnunk kell tehát partnereinkkel, hogy nem lehet uh, ingyen megúszni ezt a dolgot, ám az semmiképp sem megy, hogy a légiközlekedést minden tehertől mentesítjük, miközben például a vasút közlekedést komoly terhek ö, ö, hátráltatják. Tehát egy pénzügyi rendszert kell kiépíteni, és adórendszert, amely elkerüli azt a helyzetet, hogy egy, egy olyan ö, buborék alakuljon ki, mint amilyen volt a spanyol ingatlan buborék, ne alakuljon ki most egy ilyen a közlekedés terén, hogy egy mesterségesen nagy ágazat jön létre, amely aztán kipukkan azok a menedzserek és sokat repülő emberek, akik például mi is vagyunk, nem megengedhető, hogy a mi repülő útjainkat a szegény emberek, a kis emberek adóiból támogassák. Um, uh, Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Matthew-nek a jelentést. Kell egy B-terv. És a mi B-tervünk konzisztens kell legyen az eddigiekkel, ez pedig azt jelenti, hogy az ETS-t külön kell kezelni. Éppen ezért gondolom, hogy a moratóriumot továbbra kell, meg fel fent kell tartani. Nem akarunk kritiz, kritikákat megfogalmazni a bizottsággal szemben, tudjuk, hogy nehéz ez a feladat, hiszen a környezetvédelmi főigazgatóságtól indult ki ez az egész munkafolyamat, és ugye most egészen más a helyzet, olyan intézkedésekre van szükség, amelyben a közlekedési összes ágazat vállalja a ráeső felelősséget a kibocsátás miatt. De természetesen itt egy hatalmas nemzetközi kérdés is felmerül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy látni kell, az, hogy igenis szükség van erre, továbbra is úgy gondoljuk, hogy nem csak ezen az úton lehet tovább haladni, más területeket is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet még a az ágazat környezetvédelmi hatásait csökkenteni, csillapítani. A problémák az Európai Unióban is felmerülnek, sokszor nehézségekben találjuk magunkat, problémák vannak, és hát ugye nehéz kiterjeszteni ezt a rendszert a jelenlegi formájában. Hogyha jól értem, akkor a találkozónk nem volt igazából más, mint a ICAO-ban eddig szokásos találkozóink. Úgyhogy a végső kérdésem úgy hangzik az ICR részéről a bizottság felé. Vajon mostantól kezdve, amikor természetesen ugyan nem fog megvalósulni, de az ICAO-ban is előre fognak haladni a dolgok. Ugye itt önkéntességi alapról beszélünk. Mi van akkor azonban, hogyha az amerikaiak vagy más országok nem fognak együttműködni, hiszen elve Amerikában van egy olyan törvény, amely ezt nem engedi meg, úgyhogy azt várom, hogy bárki egy választ adjon azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd az év végén, akkor, amikor a többi ország nem fogja betartani ezt a rendszert. Gáler úr. Köszönöm, rövidre fogom. Jackie Foster mondandója után kifejezetten támogatom azt, amit mondott tudnilik. Én is azt gondolom, hogy a saját légitársaságainkat, iparunkat nem lehet legyengíteni, hogyha ezeket a terheket fenntartjuk, akkor nagyon sok oknál fogva nyomás alá kerülünk, és az arab térségben működő légitársaságok méltánytalan versenye, ö, akár tisztességtelen versenye ö, tönkre teheti a légitársaságainkat. Ezért kell ezeket a kivételeket megszüntetni, nem segítenek bennünket ezek, ezért én is azt követelem Hidegárt biztostól, hogy ezt az, ezen egyoldalú intézkedéseket függesse fel, mindaddig, amíg globális megoldás nem születik az ETS kérdésében, és ezáltal ne terheljük egyoldalúan saját piaci szereplőinket, az európai cégeket. Szabama úr? One. Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna, hogyha a jegyzőkönyvben feltüntetik azt, hogy az előző felszólalóval egyetértek, ugyanis, hogyha az a fő gondolat, hogy az Európai Uniós szinten próbáljuk ezt a rendszert megvalósítani, akkor mi történik akkor, amikor ez mégsem, fog, mégsem lesz működőképes? Azt hiszem, hogy globális rendszerre van szükségünk. Pörker úr. Pirker úr. Köszönöm, elnök úr én is rövidre fogom, úgy gondolom, hogy mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy a versenytorzítások, különösen az európai vállalatokat terhelő torzítások megszűnjenek. Szerintem az egyetlen megoldás erre, hogy felfüggesztjük ezt a ö, rendszert addig, amíg globális megoldás nem születik az ETS ügyében. Tudni, ellenkező esetben drámai helyzetbe kerülnek az európai légitársaságok, erről az előttem szólók is nagyon világosan szóltak, és elég egyet is értek ezekkel a gondolatokkal. Köszönöm, én is hozzátenném az éghajlatváltozással kapcsolatos gondolatokat. Én szerintem támogatnunk kell Matthew Gross jelentését, hiszen gyorsan kell a véleményünket kidolgoznunk, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság is meg tudja a nézeteinket jeleníteni. Tehát mindenek előtt Matthew Grost kell támogatnunk, annak ellenére, hogy némileg ö, zavaros a helyzet. A második gondolat ö, egy, egybeesik azzal, amiről sokan beszéltek. A DG Climate Change főigazgatóság ö, választ kell, hogy adjon egyes kérdéseinkre. A szakbizottságunkban van bizonyos aggály afelől, hogy mi történik akkor, hogyha az ICAO közgyűlésen nem születik megállapodás. No, akkor mi lesz? Ismerjük az ICAO, ICAO szervezetét, nagyon nehéz eh, eh, globális megoldást kisajtolni ebből a szervezetből, különösen ebben a témában. Tehát, hogyha ha, eh, hogy mentsük a, a jó hírnevünket, megállítjuk az órát, hogy elkerüljük a kereskedelmi háborút, hát legyünk optimisták, mondjuk azt, hogy ezt egy gesztusként tettük ezt, függesztettük fel, ugyanak a globális meg, megoldás érdekében, ám, mint mondottam, a helyzet zavaros, könnyen lehet, hogy elcsúszunk egy irányba. Az a versenytorzítás, amelyről beszéltünk, hogy az EU-n belül teljes mértékben kezünk van az ITS e rendszer működtetése, az rendben van, ám az EU-n kívül nincs hatalmunk ebben a kérdésben. Michael egyetértek abban, hogy kell egy B-terv, ugyanakkor nem hiszem azt, hogy az ő B-terve lenne a válasz. Ebben nem értek vele egyet. Ám úgy gondolom, hogy nagyon komoly megfontolásokat kell végig gondolnunk, ami lesz akkor forgatókönyv mentén. Lehet, hogy egy kicsit pessimista álláspont. Én a Blackburn Rovernek drukkolok, úgyhogy megszoktam, hogy pessimista vagyok a meccsek előtt. Ám azt tudnunk kell, hogy a, mi lesz akkor, ha forgatókönyv beindul, mit csinálunk, és, és mi van akkor, ha nem lesz globális megállapodás, mi legyen a következő lépés. Például, ha nincs globális megállapodás, és akkor újra bevezetjük az ITS-t, e ám legyen, van eme logika, ám ezt követően mit csinálunk? Hogyha visszakerülünk ugyanarra a kockára, ahonnan indultunk a felfüggesztés előtt. Úgymond kvázi büntető intézkedésekkel fenyegetve egyes államokkal. Tehát az éghajlatváltozással kapcsolatban nem csak az a kérdés, hogy hol lesz a megállapodás, mert van némi szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán lesz-e megállapodás. Erre is készülnünk kell tehát. Ilyen de Bádom, jól mondtam ki a nevét a, főigazgató, a bizottság főigazgatóságától. Uh, Igen, köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok. Én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik Gross úr igen gyors munkáját dicsérték a jelentéssel kapcsolatban, és szeretném elismerni az ő erőfeszítéseiket is, hiszen a különböző derogációk, javasolt derogációk, illetve különböző megoldási javaslatokkal való ismerkedés igen sokrétű feladat. Világos az is, hogy a jelenlegi helyez, helyzetben nagyon gyors munkára van szükség, úgyhogy pragmatikusan, gyakorlatilasan kell megközelítjük ezt a kérdést, és arra van szükség, hogy az érintett felek együtt kívánjanak működni. Úgy tűnt, hogy nagyon ígéretes a kezdet a tanács részéről, de most úgy tűnik, hogy tovább viszik a folyamatot az érintett szakbizottságok is. Három gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik, a bizottság továbbra is a teljes átláthatóság mellett teszi le voksát, a derogációk szempontjából is, megértjük azt, hogy partnereinkre elég nagy nyomást gyakoroltunk, de erre szükség van annak érdekében, hogy gyors és átlátható maradjon a folyamat. Nagyon sok érintett féllel kell egyeztetnünk nemzetközi szinten az Európai Uniós tagállamokkal való egyeztetés során egyaránt is, és mindenképpen átláthatóságra van szükség a partnerek között. Ami pedig a felvetett kérdéseket illeti, a versenytorzító hatás, illetve az egyenlő játékfeltételek kapcsán azt szeretném elmondani, hogy itt időleg, időszakos derogációkról van szó, tehát egy éves ö, időtartamra vonatkoznak ezek, ezek a 16-os cikk alól való felmentést illetik, és ez az ETS irányelvet nem szabad, hogy érintse annak egészét de ugyanakkor lehetővé teszi azt, hogy az ICAO folyamaton belül mégiscsak lépni tudjunk. Tehát ez egy időszakos lépés, és úgy gondoljuk, hogy emiatt nem lesz számottevő versenytorzító hatása. E, az Európai Unión belül azok a piaci szereplők, amelyek az Európán belüli útvonalakra specializálódtak, továbbra is be kell tartsák az összes EU-s vonatkozó jogszabályt. Mindenféle tekintetben ebben az évben. Nos, hogy mennyire akarunk a különböző cikkekben explicite kimondani dolgokat, nos hát erről fogunk majd még beszélni a trialógusok során is, és belső körökben is meg kell még vitassuk ezt a kérdést. És végül úgy gondoltam, hogy néhány szót szólnék még az egész folyamatról. Az is világos, hogy minél világosabb helyzetet szeretnénk, hogy szeptemberben vagy október elején ez már megvalósulhasson. De ugyanakkor ez egy nemzetközi tárgyalási folyamat, mennyire akarunk leíró jelleggel megfogalmazni azt, hogy mit is kívánunk elérni, Hát ez nagyon sokban függ attól, függ, függ attól is, hogy a tárgyalások hogyan folynak. És szeretnénk azt, hogyha egy valódi öm, párbeszéd valósulna meg nemzetközi szinten, ahol meghallgatjuk egymást, és az európai öm, érdekeket keményen védeni fogjuk. Most a magas szintű munkacsoport amelyet felállítottunk, politikai döntések szintjén működik, az ICAO rendszeren belül. Itt három erősségünket szeretnénk hangsúlyozni. Egyrészt, hogy egy keretben gondolkozzunk, amely előkészíti az egységes globális rendszert. A második gondolat, a megvalósíthatóság. Reméljük, hogy valós, igazi tárgyalásokra kerül majd sor. Ez tehát a célunk, és a harmadik gondolat pedig a más technikai jellegű mm, vagy nemzeti tervekhez kapcsolódó elemek megvitatása, amelyek szintén ide kapcsolódnak. Mit is szeretnénk ezzel elérni? hogy egyfajta csomagot valósítsunk meg, és hogy összehasonlíthatóvá váljon a rendszer az LTS-en e belül, vagy ahhoz hasonlóan. Egészen addig, amíg ez meg nem valósul, addig is reménykedünk abban, hogy lehetőségek nyílnak előttünk arra, hogy az ICAO-n belül megvalósítsuk ezt a folyamatot, és szeptember-októberre reménységeink szerint megvalósulnak céljaink. És az ETS életbe léptethető lesz újra. Köszönöm, Gross úr! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, kommentárokat. Én csak az Európai Bizottság állásfoglalására szeretnék reflektálni itt egy keret alapján tárgyalunk, hogyha a keret az ICAO szinten pozitív módon változik, akkor szeretnék utalni arra, hogy minden két fél érdeke, az Európai Bizottság is, meg a parlamenté is, hogy nagyon szorosan működjünk együtt, felkészülve minden helyzetre, és egyik vagy másik cikk alkalmazásában ne konfrontálódjunk döntő módon, ne ütközzünk egy vegyék tudomásul a parlament véleményét. A szakbizottság és az egész parlament részéről nagyon nyíltan álltunk hozzá a vitához, és a korrekt tárgyalások érdekében nagyon széles körű játékteret, mozgásteret engedtünk meg. Nagyon fontos aspektusa ennek a kérdéskörnek. A második dolog, ami Brian Simpson kérdéséhez kapcsolódik, jelen pillanatban nincs más alternatívánk, mint hogy azt mondjuk, ha nincs siker itt, akkor az európai jogszabályokat kell ismét alkalmazni. Tehát ha már most alternatívákat keresünk, meg B-terveket határozunk meg, akkor meggyengítjük nem csak az EU tárgyalási pozícióját, hanem a tárgyaló, a globális szinten megoldást kereső tárgyalók helyzetét is alássánk ezzel. Köszönöm szépen még egyszer a hozzászólásokat azt is látunk kell, hogy olyan menetrendet állítottunk ma föl, amely alapján az MV szakbizottság elé idejében be tudjuk terjeszteni gondolatainkat. Köszönöm Gross úr, a módosítók benyújtásának határideje január 28-a dél, és a közlekedési szakbizottság a szavazás február 19-én lesz. Úgy gondoljuk, hogy az mv ben 26-án lesz a szavazás, és a plenáris elé áprilisban mehet, annak érdekében, hogy a szoros határidőknek meg tudjunk felelni. Első feladat tehát, barátaim, hogy január 28-a délig beterjesszétek a módosítókat. Köszönöm, lépjünk tovább. Az EU külső légiközlekedési politikája, a saját kezdeményes jelentés, ez Marinescu úr tollából öné a szó parancsoljon. Președinte, Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogyan önök is tudják, 2004-ben is foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel. Van egy határozata az Európai Parlamentnek erről, 2006-ból datálódik ez. Azóta változott a helyzet némileg. Előrelépés történt a harmadik országokkal kötött megállapodások tekintetében. A közös légi eh, szolgáltatásokkal kapcsolatosan a szomszédos országokra vonatkozik ez. Nagyon sok mindent kell még tenni. A jövőben fontos kihívásokkal kell szembenéznünk, hiszen növekszik Ázsiában és Latin Amerikában a légi közlekedés forgalma. Nyilván ez kapcsolódik az ottani gazdasági fejlődés üteméhez, amely sokkal jelentősebb, mint a mi térségünkben. Úgyhogy az én szempontomból, hogyha az a célunk, hogy olyan külpolitikát alakítsunk ki, amely az Európai Uniónak kedvez, először a belső problémáinkat kell megoldani. Az egységes európai égbolt megvalósítására van elsődlegesen szükség. Véleményem szerint ez a kezdeményezés megrekedt. Vannak biztató lépések, de ez még nem elégséges. Az egységes európai égbolt elképzelése olyan országokat is magában foglal, amelyek az Európai Unióval szomszédosak. Tehát ha más országokkal egyeztetünk erről a témáról, és bizonyos feltételeket akarunk érvényesíteni nemzetközi megállapodásokban, ezeknek a feltételeknek elsősorban az Európai Unión belül kell teljesülniük. Úgy gondolom, hogy meg kell fontolnunk, hogy milyen tárgyalási mandátumot adunk a bizottságnak a stratégiai partnerekkel való tárgyalásra, ilyen jellegű kereskedelmi tárgyalások területén, Kínával és Indiával. Meg kell, meg kell fontolni, hogy milyen korlátozások érvényesülnek jelen pillanatban a légitársaságokkal szemben, és meg kell fontolnunk azt az elképzelést is, hogy milyen belső verseny érvényesül nemzeti adók, illetve utasadók tekintetében. Úgy gondolom, hogy koherens külpolitikára van szükség a légiközlekedéssel kapcsolatosan, és a jelentésnek is erről kell szólnia és ennek a külpolitikának az EU gazdasági fejlődését kell szem előtt tartania most ebben a válságos időszakban. Természetesen ennek közvetlen hatása lesz a kereskedelmi forgalomra is. Nyilván az utasok számára megfelelő szintű szolgáltatást kell biztosítani. Köszönöm szépen, Ákadráj úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr és nagyon köszönöm az előadó munkáját, illetve hogy bevezetőt tartott a jelentésről. Ez az első eszmecsere. Nyilván még ki kell várnunk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Két dologra szeretnék rámutatni. Először is értékelést kell végezni a légiközlekedési megállapodásokkal kapcsolatosan, amelyet, amelyeket az Európai Unió harmadik országokkal kötött, Ezeket alaposan meg kell vizsgálni, és áttekinteni, hogy ezek a mi érdekeinket szolgálják-e, vagy sem, ez nem egészen világos. Kötöttünk olyan megállapodásokat is, amelyek esetében feladtunk bizonyos piaci részesedést, és ez csak akkor tud megfelelően működni, hogyha kiegyenlítettek a feltételek. Nyilván ezt a szociális, illetve a környezetvédelmi szinten is meg kell tenni, és hogyha ezt nem tudjuk biztosítani, akkor nagyon nehéz valódi versenyhelyzetet létrehozni. Ez egy nagyon fontos tényező. A másik tényező, amit meg kell fontolni, és amely szintén ugyanilyen fontos, az az, hogy látjuk, hogy bizonyos országokban, például az öböl államok esetében nagyon sok állami beruházás történik légitársaságokat hoznak létre, és ez lényegében globális szinten torzítja a versenyt. És ezt is meg kell fontolnunk, hogy ezzel a jelenséggel hogyan tudunk megbirkózni. Azután végül azt gondolom, hogy először is a saját házunk táján kell rendet tenni. Nálunk is különböznek a játékszabályok a különböző tagállamokban, például a szociális megállapodások területén, úgyhogy Nálunk is nagy munkára van szükség, és létre kell hozni egyetlen, integrált, harmonizált játékszabályrendszert. Nyilván ezen dolgozunk, de még messze nem jutottunk a munka végére. Köszönöm szépen, Benyen úr! Köszönöm! Üdvözlöm ezt a jelentést, és egyébként a bizottsági javaslatot is megvizsgáltuk már, hiszen van egy adatfrissítés arról, hogy mit kell tenni, és milyen munka van még előttünk, és hogyha Európa a globalizált világban közlekedési központ kíván lenni, akkor ehhez nagyon erős szakpolitikára van szükség, és döntéseket kell hozni európai szinten, olyan döntéseket, amelyek következetesek, és amelyek megfelelnek a globális helyzetnek. Éppen ezért a szavai hetőség is nagyon fontos, illetve az egyesült, illetve az egységes véleménynyilvánítás európai szinten. Egyetértek, hogy jó elképzelés, hogy az egész értékláncot figyelembe kell venni az európai légi közlekedés területén. A közelmúltban egy közleményt ad, adtak ki különböző légitársaságok amelyek számára gondot okoz az, hogy korlátozásokat vetettek fel a korróziógátló anyagok alkalmazásával kapcsolatosan, és nekik ez nagy nehézséget okoz, hogy az Európai Unión belül hajtsák végre a karbantartást, tehát gyakran az lesz a megoldás, hogy kiviszik ezeket az repülőgépeket az Európai Unióból mondjuk az Egyesült Államokba, és ott végzik el a karbantartási munkákat, nyilván ezt szeretnénk elkerülni. És jó volna, hogyha a közleményben ne csak a repülőterekről legyen szó, hogyha közlekedési központ akar maradni Európa, akkor nagyon fontos, hogy innovatív megoldásokat alkalmazunk. Ez egyébként meg is kezdődött már. Például az is lényeges, hogy a hiszró esetében a kapacitás hiányal nézünk szembe, és ezért másodlagos hábokra is szükség van, illetve specializált közlekedési központokban, mint például a Lufthansa esetében Németországban, és ami a nemzetközi kereskedelmi kérdéseket illeti, teljesen egyetértek az előző két felszólalóval. Valóban meg kell vizsgálni, hogy milyen megállapodások vannak érvényben nem csak Kínával és Indiával, hanem például az Egyesült Államokkal is. Továbbra is nagyon korlátozott a piaci hozzáférésünk az Egyesült Államokban, és ezért nagyon fontos, hogy nyitott legyen a kereskedelmi tárgyalás az Egyesült Államokkal, és ez nagyon fontos kérdés a napirenden. Köszönöm szépen a, az elvégzett munkát ezzel a témával kapcsolatosan, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadó munkáját is. Természetesen 2005 elé kell még visszatekintenünk, hiszen akkor indítuk el a nyílt égbolt tárgyalásokat Loyola de Balászióval, aki akkor a felelős biztos volt, illetve a szakbizottságunk akkori elnökével, úgyhogy hosszú ideje dolgozunk már ezen a témán, és ennek meg is van az oka, a DG Transport vagy a DG Move nagyon nagy előrelépéseket tett, persze ez nem is volt könnyű. Nagyon fontos, hogy jó globális megállapodásaink legyenek, és voltak fenntartások a kezdetekben, amikor azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet kétoldalú szolgáltatási szerződéseket kötni, nagyok voltak a kihívások, és megpróbáltunk Európai Uniós szinten szolgáltatási megállapodásokat kötni, ez óriási előrelépés, és egyetértek, hogy az Egyesült államokkal és előrelépésre van szükség a velük való kapcsolatban, ez egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünkről beszélünk, de körültekintőnek kell lennünk a tárgyalások során, amikor harmadik országokkal szolgáltatási szerződést kötünk, persze nem mindig érünk el mindent, nem kaphatunk meg mindent, amit akarunk, a két ország közötti kompromisszumra van szükség egy jó megoldásra, és nyilván nem tudunk mindent megkapni, amit akarunk egy ilyen megállapodásban. Ami a nagy probléma, az az, hogy Ázsia és a közel-kelet egyre inkább emelkedik ebben a tekintetben, és nálunk pedig nem megfelelő az infrastruktúra a saját légitársaságaink tekintetében sem heathrow repülőterem pedig mindenképpen szükség lenne egy negyedik kifutópályára, ezzel gondolom mindenki egyetért, és nagy fejlesztésre van szükség az Európai Unióban, hogyha versenyképesek akarunk maradni. Én az Egységes Európai Légtérrel kapcsolatosan egy saját kezdeményezésű jelentésen dolgozom, a fabokkal kapcsolatosan, illetve más aspektusok tekintetében ez egy kicsit megrekedt ez a munka, nagyon komoly kérdésekkel kell most szembenéznünk, hogyha versenyképesek akarunk maradni, akkor meg kell gondolnunk, hogy a tagállamok magukra vállalják el megfelelő rájuk eső felelősséget, hiszen világszínvonalú cégeink vannak, de gyakorlatilag megfolytjuk őket, és megfelelő infrastruktúrára is nyilván szükség van ezeknek a társaságoknak és záró gondolatként talán még azt mondhatnám el, hogy az olyan kérdések, mint az ETS, amiről most beszélünk, nem igazán nagy segítség. Nagyon gondosan kell itt gondolkodnunk, hogy ne szabályozzuk túl az európai légitársaságokat, megfelelő keretekre van szükség, és jó szabályozásra. Az biztosítandó, hogy a, az utasok biztonságban utazhassanak, és megfelelő infrastruktúránk legyen. Nyilván erre szükség van, de ne szabad túlzásokba esni, hiszen eh, akkor a felsorolt okokból elveszíthetjük versenyképességünket. Nem csak a légiközlekedés iparágról van szó, vagy a légitársaságokról, hanem egy nagy eh, ellátási láncról. Ez egy óriási ágazat, eh, beleértve az idegenforgalmi ágazatot is, ezek a tényezők mind kapcsolódnak ehhez a témához, erről sem szabad megfeledkezni. Támogatom tehát a bizottság kezdeményezését, szeretném, ha folytatnák a munkájukat. Nagyon fontos, hogy jó és konstruktív szerepet kapjunk ebben a folyamatban. Nem vagyok pessimista, de azért realista vagyok, és a feltörekvő piacokon nincsen semmiféle korlátozás például a közel-keleten vagy Ázsiában, hogyha valaki például repülőteret akar építeni, azért ezt vegyük figyelembe a versenyképességi szempontokat. Nyilván nem akarjuk, hogy csődbe menjenek a légitársaságaink, és megfelelő légkörben szeretnénk a versenyben részt venni. Köszönöm szépen, Gross úr! Ja, vielen Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkát ahogy Said kollégám is elmondta, ez az első eszmecsere kör. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban több téma került kidolgozásra, és mutatják ezek, mennyire fontos ez a téma, és Európai Unió szinten kellene egy európai módszertan megállapítanunk. A kihívás abban rejlik, hogy a mi szintünkön olyan minőségi kritériumokat szabunk meg, környezetvédelmi, gazdasági, műszaki ellenőrzési szempontból, meg munka minőségi, munkavédelmi szempontból, amely minőségi igényekről meg kéne győzni a többi piaci szereplőt is. Tehát megint csak egy, ez az alapkérdés, a lényegi kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Az én véleményem az, hogy mi Európában meg kell mutassuk, nem azt, hogy a, mi az olcsóbb megoldást kínáljuk, hanem hogy a legjobb megoldást, vagy a jobb megoldást kínáljuk, és az a jobb megoldás nem mindig az, amit a piac diktál, hanem vannak más aspektusok is, amelyeket figyelembe kell vennünk, és az ügyfelet, az utast végül is meggyőzik majd ezek. Úgy gondolom Európában tudatosan kell látnunk, hogy amíg 27 hangon beszélünk bizonyos témákban, akkor ne, addig nem győzzük meg a többieket az álláspontunkról. Hogyha meg az Open Sky megállapodást vizsgáljuk például, ott egy nagy ország, mint az Egyesült Államok, nem Európával köt megállapodást, hanem 27 tagállammal külön-külön, sőt egyes országok esetében azok légitársaságnak több szabadságot ad, mint másoknak. Például az európai kabotás támogatásában lát, igyekszük támogatni, még Egyesült Államokban nincs európai kabotás, nem létezik ez a kategória. Tehát, hogyha túl erősen, e, e, túlzottan átengedjük a hatáskört a 27 tagállam hatóságainak, a szétaprózza az álláspontunkat, és ennek gazdasági kiadásai vannak. Tehát ezért kell egységes hangsúlyt elhelyeznünk ebben a témában a hazámban, is ö, látható, hogy ezek a túlzott hatáskör a, a tagállam kezében gyengíti az európai álláspontot. Nem tudunk egy hangon tárgyalni, amit a FABSZok esetében meg kellett éljünk, ahol is nem tudtunk a gazdasági, biztonsági, közvetvédelmi szempontokat nem tudtuk érvényesteni az egység hiánya miatt, nem tudtunk meggyőzően fellépni, Hát ez is jó példa arra, hogy eh, e, meggyengít bennünket, ha szétaprozottan lépünk fel, meg kell győzni a tagállamokat arról, hogy az egységes fellépés erősíti az álláspontunkat, és nagyobb lehetőséget teremt azok érvényesítésére. Köszönöm szépen Gross úr és Marinescu úrnak is köszönöm szépen a helyzet bemutatását. Itt három gondolatot szeretnék még felvetni a külső um, légiközlekedési politikánkkal kapcsolatban. Az egyik fontos kérdés az az, hogy hogyan működnek a um, Boeing 7, 7 87-essel kapcsolatos szabályozások. Ez egy jó példa volt példa erre. És a második pont pedig, amelyikre Foster asszony utalt, az ICAO-n belül az EU szerepe. Ugyanis úgy gondolom, hogy néha ez eléggé frusztráló lehet, ugyanis amikor a tagállami szintről beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy a, mint hogyha az EU, illetve a tagállamok egymás ellen dolgoznának ezen a szervezeten belül. Ez egy probléma, talán mégis erős ezt mondani, hogy probléma, de hát azért mégiscsak el kell gondolkodni azon, hogy az ICAO-n belül a harcok során ne ütközön egymásnak az EU és saját tagállamai. A harmadik kérdés pedig Oroszországra vonatkozik, az átrepülési jogok témájában. Nagyon sokat dolgozott már elég régóta az EU azon, hogy az oroszokat rávegyük arra, hogy egy kicsikét észszerűbben gondolkozzanak, az átrepülési jogokkal kapcsolatban. Volt már egy levél is ezzel kapcsolatban, levélváltás, de mégiscsak az egyik kulcsfontosságú kérdés a jövő szempontjából az az, hogy hogyan is néz ki az Orosz Föderációval való kapcsolatunk. Ezt én legalább olyan fontosnak tartom, mint az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkat, tehát azt hiszem, hogy ez az a három terület, amelyet meg kell vizsgálnunk. Baldwin úrnak adom meg a szót a bizottságtól. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Hát igazából nehéz számomra bármi olyat hallani itt ma, amivel nem értek egyet. Az elmúlt tíz év során olyan hosszú története van már ennek a kérdéskörnek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az önök megjegyzései, kérdései, munkája nagyon is pertinens. Nagyon nagy tapasztalat gyűlt össze itt a szakbizottságon belül ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és rávilágítanak azokra a pontokra, amelyek a helyzet teljes körül leírását teszik lehetővé az infrastruktúra, vagy természetesen a nemzetközi szerepre is gondolhatok. Az ön három gondolatára reflektálnék. Egyrészt azt hiszem, hogy itt a bizottságnál, úgy, épp úgy, mint a bizottságban, a stratégiákkal kapcsolatban gondolkodunk el először, tehát hogy milyen, mennyire fontos az európai gazdaság szempontjából. És azt hiszem, hogy azért nem olyan rossz a helyzet ebből a szempontból, mert a tíz legnagyobb cégből három európai, ez egy hatalmas iparág, amely rengeteg munkahelyet ad, teremt, tehát ebből a szempontból nem rossz azért a helyzet. De az is igaz, hogy azért most egy kicsit nehezebb időket él meg ez az iparág is, és pont ezért lenne fontos az, hogy áttekintsük külső kapcsolatainkat tagállamokkal, más piaci szereplőkkel, annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy a 2005-ben megkezdett politikánk még mindig a helyes irányba mutat-e a jövő kihívásainak megoldása szempontjából. Nézzük meg, hogy az elmúlt tíz évben milyen eredményeket hozott ez a politika. Azt hiszem, hogy egy jogi biztonságot teremtett, és a helyzetet teljesen világossá tette kulcsfontosságú partnereinkkel és a szomszédos országokkal is. Ez pedig az erős koordinációnak köszönhető. Több mint ezer bilaterális szerződést kötöttünk, és ezzel az európai elvet erősítettük, az európai megközelítés elvét erősítettük. Marokkó, Jordánia, Grúzia, Moldávia, és sorolhatnám még, hogy ki mással kötöttünk egyezményeket. Nyugat-Balkán talán az egyik ilyen fontos terület még. Itt 6 milliárd eurós üzletágról beszélünk, ez pedig hatalmas összeg. Ne felejtsük el azt sem, hogy az Egyesült Államokkal, Kanadával, illetve Brazíliával milyen átfogó egyezményt sikerült tető alá hoznunk. Tehát azért a rendszer működőképes, de hát Európát nagyon keményen érintik ezek az intézkedések, nehézségekkel kell küzdenünk, amelyek az ETS-hez is köthetők részben. Tehát egy gyorsabb és átfogóbb változásra van szükség, és próbáljuk meg az Európai Uniót a világ többi részéhez megfelelőképpen hozzá csatolni, hozzá kötni. A nemzeti fragmentáció is sajnos problémát jelent, úgyhogy az egység hiánya, a szolidaritás hiánya európai szinten megmutatkozik. Gross úrral teljes mértékben egyetértek ezzel kapcsolatban, és azt is értettem, amit ön mondott, elnök úr, az IKO, illetve az azon belüli erős Európai Uniós fellépésről. De azért lássuk be, hogy rövid távon ez nem lesz működőképes, talán középtávon igen. Nagyobb együttműködésre, koordinációra van szükség nemzeti, nemzetközi partnereinkkel és a tagállamokon belül is hogy lássuk azt, hogy igenis, és szükség van az ICAO-n belül egy egyes, egységes európai álláspont kidolgozására. Az orosz helyzet valóban, ahogyan ön is rámutatott, klasszikus esete annak, hogy Európa egységesen kell, hogy fellépjen. Ezt most felismerték talán a tagállamok is, ugyanis az, hogy mi történt az orosz fronton az nagyon jó példája annak, hogy hogyan tehetjük a saját helyzetünket nehezebbé. Tehát kommunikációs szempontból is fontos lépéseket kell tennünk, és gyakorlati megközelítést kell alkalmaznunk a problémák felmerülésekor. Tárgyalnunk kell a légiközlekedési iparággal, hogy lássuk azt, hogy az, a konszolidációs folyamatok hogyan folynak ebben az iparágban, Fontos az is, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, verseny, tehát a versenyhelyzetet biztosítsuk, erre is többen utaltak a felszólalók közül. Még egyszer nagyon fontos tehát az, hogy európai szinten intézzük ezeket a kérdéseket, mert a tagállamok egyedül nem képesek előrelépést elérni, és ugyanakkor azok az egyezmények, amelyeket tető alá hoznak, hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa gyengébb legyen. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió egy ambiciózusabb külső légiközlekedési politikából csak nyerhetne, ugyanis ez új az, az érdekeink védelmét jelenteni, a versenytorzító hatások megszűnését és új piaci lehetőségeket. Nagyon örülünk annak, amit a tanácsi végkövetkeztetésekben olvashatunk, ugyanis itt egy kicsit több ambícióról tanúskodnak ezek a szavak, de azért mégiscsak pragmatikusnak, konstruktívnak kell lennünk a tagállamokkal szemben is, és most azt szeretnénk, hogyha a parlament is összefogná a dolgokat, és ambiciózus külső légiközlekedési politikát valósítanánk meg. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Marinescu úr. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Rámutattak a felszólalások arra, hogy mennyire fontos kérdéskörről is van szó. Remélem, hogy egy dokumentumot tudunk majd papírra vetni, amely konkrét gondolatokat fogalmaz meg ezen politikával kapcsolatban. Tehát, hogy mit is szeretnénk elérni közeljövőben, melyek azok az intézmények, amelyeknek szerepet szánunk ennek a politikának a megvalósításában, milyen szerepet kívánunk az Európai Uniónak adni, és az is fontos még, hogy hogyan tudnánk egységesen felszólalni, és mik a jövőbeli céljaink, és hogyan akarjuk ezeket elérni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Marune, Marinescu úr. A jelentéstervezet bemutatása március 18-19-i szakbizottsági ülésünkön kerül majd sor erre. A szakbizottsághoz be kell nyújtani a módosításokat március 27-én és április 22-e 23-ai ülésünkön fogunk szavazni erről. Tehát még egyszer 18, 10, március 18-19-én fogjuk megvitatni a jelentéstervezetet a 27-i időpont márciusban lesz a módosítások beterjesztésének határideje, és 20, április 22-23-án ezeket a módosításokat megvitatjuk, és a májusi szakbizottsági ülésünkön fogunk szavazni. Köszönjük szépen, Marinescu úr! Következő napirendi pontunk elektronikus útdíszedési rendszer, vinyetta rendszer, Jim, elkezdheted, ha gondolod, de nem tudom, hogy esetleg, hogyha nem bánnád, akkor várjunk egy tíz percet, mert nincsenek itt az árnyékjelentéstevők. Hogyha ez megoldható, akkor egy ilyen tíz perces kis szünetet tartsunk, hogy megvárjuk az árnyék jelentéstevőket. Ez így rendben van, Higgins úr? Ez megfelel? Igen. Jó, akkor 10 perc szünet.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 Okay, ladies and gentlemen, can I start the proceedings again, electronic toll? Hölgyeim és uraim, akkor nézzük most az UDI kérdési megoldásokat, illetve a vinyettára vonatkozó saját kezdeményezésű jelentést Higgins úr háttérként, hogy honnan is kezdődött ez a, a történet. Az Európai Unió megpróbálta a leggördülékenyebbé tenni az határokon átnyúló közlekedést. Az első kezdeményezések arra vonatkoztak az új szedéssel kapcsolatosan, hogy ne zavarja ez a belső piac működését, és a legkevésbé szennyező járműveket helyezze ez előnyös helyzetbe mivel az infrastruktúra öregedik Európában, ezért folyamatos beruházásokra van szükség, és nyilván fontos kérdésekre kell válaszolni. Hogyan lehet biztosítani a költséghatékonyságot, anélkül, hogy korlátoznánk a belső piac működését? Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a szennyező fizet elvét továbbfejlesztjük és alkalmazzuk, illetve hogyan lehet legjobban végrehajtani az európai elektronikus díszedési rendszert, az ETS rendszert Európában, úgyhogy ezt teljes funkciójában működjön. Két közleményt adott ki a bizottság ezzel kapcsolatosan. Az egyik az a könnyű szemegépjárművekre vonatkozó údéjakkal foglalkozott, a másik pedig az LTS-sel. Ezek kapcsolódnak egymáshoz, hiszen az szedés mind a kettőnek témája, de másféle jogszabályalkotási megközelítése van bennük lehetőség, illetve szükség. Eredetileg azt úgy gondolkodtunk, hogy ki ábrándító az előrelépés, ezt a bizottság is kimutatta, ezért nagyon fontos, hogy a bizottság visszalépjen a tervező asztalhoz, és egy ilyen keretet hozzon létre, amely megfelelő ETS rendszer létrehozásáról gondoskodik, ami az európai elektronikus díszedési rendszert illeti. A kezdi tárgyalások a szolgáltatókkal arra mutattak, hogy meg kell össze kell hozni az érdekelteket, és olyan rendszereket kidolgozni, amelyek a felhasználóknak is kedveznek. A legnagyobb kihívás tehát az LTS e működtetésében a végfelhasználó szempontjából politikai és kereskedelmi megfontolásokon alapul, nem feltétlenül technológiai megfontolásokon. Meggyőződésem előadóként, hogy a lehetőséget kell biztosítani, és ez lehetséges is, hogy egységes rendszert alakítsunk ki olyan eszköz használatára, amelyeket a gépjárművekben lehet alkalmazni. A határmentes vagy akadálymentes díszedés biztosítása nagyon lényeges, de a bizottság nem megfelelő mértékben naknázta ki, illetve tárta fel ezeket a lehetőségeket, további lépéseket kell tenni az intézkedés kidolgozása érdekében. Előadóként fenntartom azt a véleményemet, hogy reális álláspontot kell kialakítani a témakörben, és meghallgattam a különböző érdekl- érdekeltek érveit az interoperabilitással kapcsolatosan, de a közös megoldás bemutatása, bevezetése az EU egészére mindenképpen hatékonyságot fokozná a közlekedésben. A megfelelő LTS e rendszer oda vezetne, hogy fokozódna a határon átnyúló forgalom, hiszen a kényelem is nagyon fontos szempont, és azzal is csökkenteni lehetne a költségeket, hogy egyetlen útdíj fizetési rendszerben kellene díjat fizetniük az utazóknak, és ezzel időt és költséget is meg lehetne takarítani. A mérethatékonyság nagyon fontos eleme az LTS-nek, e hozzájárulhat a felhasználó fizet, illetve a szennyező fizet elv alkalmazásához. Előadóként találkoztam sok érdekeltel, szereplőjével ennek a piacnak, és nagyon nyitott vagyok a különböző megközelítésekre, illetve a képviselő kollégáim is megkerestek különböző javaslatokkal, az árnyék előadókkal is szeretnék minél hatékonyabban együttműködni a jelentés összeállításában. Azok a tagállamok, amelyek idő alapú rendszert szeretnének működtetni, a jövőben is lehetőséget kell, hogy kapjanak erre, és arányos mértékben kell díjat szedniük az úthasználatért napi, heti és havi matricákat és bocsátanak ki bizonyos tagállamok, az díj, az egy kis administratív díj legyen, és legyen ez arányban az éves vinyeta árával. A heti vinyeta, a havi vagy az évi vinyetának az költsége arányosan akár négyszeresen is meghaladhatja, és ez méltánytalan azokkal szemben, akik mondjuk egy másik tagállamból utaznak az adott országba, ami a vinyetet illeti a tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell adni az infrastruktúrájuk használatára vonatkozó díjak beszedésére és a díj szerkezet kialakítására, de több korlátozást kell bevezetni, hogy a tagállamok csak arányosan tudjanak díjat szenni, és aztán egy kis adminisztratív díjat számítsanak fel, a bizottság úgy érzem, hogy ebben a tekintetben nem tett eleget. Előadóként egyetértek a bizottsággal abban, hogy a lehető legegysz, leginkább le kell egyszerűsíteni a vezetők számára a vinyeta megvásárlását, és arra kell összpontosítani, hogy méltányos legyen az ár, és ne egy büntető intézkedés legyen ez a közlekedők számára. A bizottság különböző javaslatokat tesz a dokumentumban a végrehajtásra és a büntetésekre vonatkozólag. A bizottság talán megvizsgálhatná azt, hogy kialakítsanak egy egységes jelzőrendszert, illetve jelzésrendszert, hogy az autóvezetők tudják, hogy mikor kell újdíjat fizetni. Tovább kell fejleszteni az szennyező fizet elv alkalmazását az Európai Unió egészében. A bizottság eh, véleményem szerint nem tesz eleget annak érdekében, hogy az ETS valóban megszülessen. A szolgáltatók és a, az údíszedő testületek gyakorlatilag együttműködnek az LTS e blokkolásában, és eh, véleményem szerint eh, ebben a tekintetben előrelépést kellene elérni. Szeretném február 5-ére átadni fordításra a jelentéstervezetet, és márciusban remélhetőleg meg tudjuk tárgyalni. Március 20-án legyen a módosítók benyújtása, illetve 22-én tárgyaljon a szakbizottság, 23-án szavazzon a szakbizottság, és remélhetőleg május 2-án a plenáris is tud szavazni róla. Tudom, hogy ambiciózus ez az ütemterv, de remélhetőleg megvalósítható. Ezek azok a célok, amelyeket én kitűztem, illetve a határidők. Én ezeket javasolnám a szakbizottságnak a mai napon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Álkádrai úr. Ja, thank you, Ik wil meneer Higgins bedanken voor zijn inleiding. Ik denk dat we goed... Köszönöm szépen, és köszönet Higgins úrnak a bevezetőért. Úgy hiszem, jól fogunk együttműködni, annál is inkább, mert az által említett pontokban nagyon sokban egyetértünk, és a teherforgalomra helyezzük a hangsúlyt mindkét, mindkettő megközelítésében. Ám szeretnék szólni azért az utasforgalom fontosságáról is, nagyon sok tagállam, tudnilik, új módszertanokon dolgozik, gondolkozik, megadóztatva szándékozván a különféle személygépkocsikat, matrica rendszerek bevezetésével akár, ám nehézség is fennáll, mert antidiszkriminációs szabályok uralkodnak Európában, és ö, kompenzálni kell itt a keresztkompenzációra van szükség a teherviselés, az adóteherviselés ö, diszkriminációmentes biztosítására. Nem lehet tehát például a saját állampolgárokat ö, előnyben részesíteni. E rendszer bevezetését tehát bonyolultá teszik ezek a meggondolások és ezek a, ez a feltételrendszer. Ha pedig a helyi és regionális szintet vizsgáljuk, itt is történtek kezdeményezések a dugóadó, vagy dugódíj bevezetésére. Mindenképpen fontos, hogy megfelelő normák, standardek alakuljanak ki, műszaki specifikációk kerülnek meghatározásra, amelyek biztosítják európai szinten az interoperabilitást, tehát a rendszer határokon átnyúló való működését és összeilleszthetőségét. Ezt ön is kifejtette a teherforgalom kapcsán, és azt is elmondta, hogy eléggé mm, gyenge vagy csalódásra okot adó eredmény született. Ebben a tekintetben a legtöbb tagállam továbbra is ö, nemzeti rendszert, országos rendszert működtet, holott európai dimenzióit kellene kidomborítani ennek a megoldásnak. Azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy sokkal erőteljesebb figyelmet, nagyobb figyelmet szenteljen a kérdésnek, és igyekezzen áttörést hozni, vagy legalábbis előrelépést nagyon sok pénz vész el, nagyon sok hatékonyság, potenciális hatékonyság vész el, mindenképpen foglalkoznunk kell a témával. Maga a jelentés szerintem viszont kiváló. Klinc úr, köszönöm elnök úr. Én is jó részt egyetértek a jelentéstevő mondandójával, Higgins úr mondandójával, hogyha átlag polgárként autóval utazunk Európában, meg kell alapítsuk, hogy a lehető legszéttartóbb rendszerek működnek, és sok esetben méltántalannak érezzük az elbánást. A cél tehát az kell legyen, hogy Európában átfogó rendszer jöjjön létre, ezt a jelentéstevő is kifejtette, és az is fontos, hogy mondjuk egy napra, egy hétre, egy hónapra, vagy akár egy évre megválthassuk az út felhasználás jogát, úgymond. Jelen pillanatban ez egyáltalán nem így működik a rendszer, sok különbség van, saját hazámban sincs egységes rendszer, sem matricás, sem távolság, hosszabodíj, díj, és nem is igen tervezik bevezetni Németországban, mert a kormány úgy nyilatkozik, hogy a a gépkocsikat így is elég komoly adók terhelik, és adóztatjuk a benzint is, az üzemanyagot is, és ez legyen ez elég, mondja a német kormány. Ugyanakkor a, foglalkozni kell azzal a problémával is, hogy amikor az útdíjra megoldást keresünk, akkor figyelembe kell venni a többi adórendszerét is tehát a gépkocsi adókat, például az egyéb mindenféle gépjárműadókat. Tehát egy olyan országban, ahol bevezetnek egy matricát, ott figyelembe kell venni azt, hogy csökkentsék vagy építsék le teljes mértékben a gépjárműadót. Jelenleg ez nem történik, az Európai Bizottságnak kell ezzel a lehetőséggel ezzel foglalkoznia. Néhány pontot még kiemelnék. Le kell szögeznünk, hogy jelenlegi rendszer nem kielégítő Európában, ezt a bizottság is megállapítja, tehát, hogy irányemre van szükség, vagy rendelet legyen a megoldás, ez sem eldöntött kérdés másodszorban. Az UDI vagy matrica rendszer figyelembe kell vegye az európai tőke és személyek szabad áramlását, nem szabad korlátozza ezt, meg a szolgáltatásokat sem, ezért fontos az interoperabilitást biztosítani az egyes rendszerek között Európa szerte. Háromadik pont. Nem szabad különbséget tenni az állampolgárság alapján. Az nem megy, hogy az egyik állampolgárt előnyben részesíti a nemzeti rendszer a külföldivel szemben. Ez ki kell tehát küszöbölnünk. Világos, méltányos versenyre van szükség átlátható mechanizmusokkal, ahogy ezt is javasolta, és olyan rendszerre, amely összevethető, összehasonlítható, világosan bemutatja, hogy miből áll össze a díj, milyen összetevőkből, és hogy proráta, esetleg valamiféle adminisztrációs költség is ráépül, az nem feltétlenül jó. Ötödik pont. Egyetértek azzal, hogy a tagállam döntsön maga a díj mértékéről, mert a tagállamok gazdasági felegység olyannyira különböző, hogy nem működhet ez úgy, hogy, hogy egy tagállam, amely utó, utolérési fázisban van, tehát mondjuk Bulgária vagy Románia, ugyanazon díj mértékét kell befizettesse euróban, mint Olaszország vagy Franciaország. Tehát erre is figyelemmel kell legyünk. Ami pedig a tehergépkocsi forgalmat illeti, itt a cél az kell legyen, hogy Európában a legmodernebb műszaki technológiai megoldások valósulnak meg, tehát egy magas szintű technológiai rendszerre kell törekedni, mely révén a teherautó sofőrök különösebb adminisztrációs bonyodalmak nélkül tudjanak átmenni a határokon. Erre már vannak ma is rendszerek, megoldások, ezeket kell leggyorsabban megvalósítani, ami pedig a személygépkocsi forgalmat illeti, ott meg kell találni a módját annak, hogy egyszerűbbé tegyük a, a, az UDI kifizetését. Lehetne például online rendszert bevezetni, minden tagállam, ahol rendszer működik, tegye lehetővé, hogy ahogy a, a repülőgépnél a, a, a légiutasok a, a boarding pass ugyanúgy a matricát is online meg lehessen venni akkor nem kéne megállni a határnál, kiszállni, bemenni, sorba állni, megvenni a matricát. Ez feltétlenül szükséges volna, a három országon megyek keresztül, autóval, mondjuk Svájc, Olaszország, Ausztria, Franciaország körében, akkor legyen egy klikkel online megvásárolható az összes matrica. Zila. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Higgins úrnak. Nagyon merész volt, hogy magára válta a jelentés munkáját, és nagyon messzire mutató megoldásokat vázolt fel. Azonban attól tartok, hogy a közeljövőben nem fog ez működni, mert ha például a, a tehergépkocsi forgalomról beszélünk, még az Eurovinyet egyes rendszer sem sikerült Európa szerte bevezetve, hazámban, Lettországban sem. Azt jelenti, hogy a tagállamok nem képesek a már meghozott döntéseket sem megvalósítani, ahogy az euró vinyet rendszer mutatja. A tagállamok eldöntetik, hogy bevezetik vagy nem az ajánlatrendszereket, és a tagállamok óhajai meglehetősen különböznek e tekintetben. Ha tehát egy egységes rendszert akarunk bevezetni a személygépkocsikra, vagy a magángépkosikra, az valószínűleg nem fog működni a közeljövőben, és nincs politikai lehetőség vagy akarat sem erre nézvést, még a teherautóforgalomra, vagy a teherforgalomra sem. Például egy a, az illetékekből származó jövedelem, az üzemanyag illetékekből való jövedelem nem mindig ö, kerül az infrastruktúrára, nem mindig arra költik el, tehát nem egy, nem egy címkézett bevétel, vagy nem egy előrányzat ez tehát sok esetben az útdíjat szedő országokban nem költik az ebből származó jövedelmeket az, az út hálózat bővítésére vagy javítására. Nagyon nagy különbségek vannak mondjuk Bulgária, Románia és Olaszország között e tekintetben is. Ha tehát Európa szerte bevezetünk egy egységes rendszert, az ugyan óha kívánatos van, de egyáltalán nem biztos, hogy van erre lehetőség. Tehát Ugye látjuk azt is, hogy a, akár az asszisztensek fizetése sem egységes, az európai parlamenti képviselők asszisztensének fizetése nek rendszere nem egységes, mást fizet az ember egy Bulgáriában vagy Dániában egy asszisztensnek, akár 11-szer akkora lehet a Dán asszisztens fizetése, mint mondjuk a bolgári. Tehát ha egységes rendszert akarunk bevezetni az UDI-ra, akkor látni kell, realisták kell legyünk a prioritások meghatározásában. Dominik? Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Jim Higginsnek gratulálni, hogy egyáltalán vállalta ezt a munkát. Az első megjegyzésem az lenne, hogy úgy gondolom, hogy a bizottság úgy gondolta, hogy a technológiai, illetve ökológiai realitásokat figyelembe kell venni, és a kulturális különbségeket is. A második megjegyzésem az lenne, hogy már most is a technikai, pénzügyi és politikai kérdésekre lehet választ adni, ugyanis a geolokalizációs rendszerekkel könnyen meghatározható bárminek a helyszíne, és így azt is lehetne látni, hogy pontosan, hogy ki fizetett és ki nem. Tehát a technológiai háttere megvan ennek az egységes rendszernek, és nem biztos, hogy különbséget kellene tenni a különböző országok között. Két kérdésem lenne. Az első az az, hogy azt hiszem, hogy az integrációs, illetve geolokalizációs rendszerek révén megvalósul majd ez az egységes rendszer, de az lenne a kérdésem, hogy az adatok biztonsága, illetve titkossága hogyan őrizhető meg. És a másik kérdés az is, hogy az ilyen jellegű rendszereket hogyan lehet más kérdésben felhasználni, például közúti szabálysértések területén. Tehát, hogy ezeket az adatokat, amelyeket a geolokalizáció segítségével kaptunk meg, fel lehet-e használni, vagy sem? Ilyen kérdésekben. Azután második kérdésem. Vannak elektronikus rendszerű útdíj fizetési rendszerek. Hogyan lehetne azt megvalósítani, hogy előzetes információt adjanak arról, hogy mennyibe fog kerülni egy adott útszakasz ezekkel az elektronikus fizetőkártyákkal. Ugyanis nehogy az alakuljon ki, hogy bizonyos útszakaszokról fogalmam sincs, hogy mennyibe fognak kerülni, és mégis ugye, ezekre az utakra ráhajtok, és nem tudom, hogy mivel jár ez, mennyit kell majd fizetni érte. Tehát itt az információk előzetes biztosítására hívnám fel a figyelmet, ez nagyon fontos lenne. Thank you, Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, yo también me uno. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Higgins úrnak a munkájához. Ami a fizetési rendszereket illeti, ez egy nagyon bonyolult rendszer téma, és valós valóban mindenféle aspektusára a kérdéskörnek ki kell térni. Mi történik például az áruforgalommal? Aztán a jogi vetületeit is meg kell vizsgálni ennek a kérdésnek, és át kell gondolni az egész rendszert. Úgyhogy valóban nagyon sok aspektusa van ennek a dossziénak. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, egyetértek vele, a felhasználó fizet, mert ezzel az emberek, a polgárok jobban meg fogják érteni, hogy miért is kell fizetniük, és ezzel lehetne az infrastruktúrák fenntartását biztosítani, mert hát ez rendkívül fontos az Európai Unió számára. Más részről pedig Az infrastruktúrák előregednek, úgyhogy erre is oda kell figyelni, amikor erről vitázunk. Azután a neutralizáció, semlegesítés kérdése, hogy ez a mobilitáshoz kapcsolódik. Azt kellene elkerülni ugyanis, hogy ez a rendszer a szabad mozgás ellenébe hason. Ami az elektronikus rendszert illeti, egy egységes rendszerre van szükség, és nem szabad, hogy elveszünk a túl bonyolult és sokrétű szabályozás útvesztőiben. Mert így lehet a bürokráciát is elkerülni. Másrészt pedig a rendszernek koherensnek kell lennie. Higgins úr is rámutatott erre. Egy koherens rendszert kell felállítanunk. Elnök úr, amit én a német fizetési rendszerről tudok, UDI fizetési rendszerről, nos hát itt arra van szükség, hogy fenntartható legyen a rendszer, és ne a kisebb forgalmú utakra tereljük át a nagy forgalmat. Ezeket az információkat mindenképpen figyelembe kell vennie az Európai Bizottságnak a rendszer kidolgozásakor. Azután oda kell figyelni arra is, hogy a személygépjárművek, illetve a tehergépjárművek hogyan milyen fizetési rendszert, új fizetési rendszert szabunk királyuk és aztán a periférikus országok vagy területek is problémát jelentenek, mert ugye mindig az unió széléről befelé, a központ felé áramlanak a, az árucikkek. Aztán figyeljünk oda a fiatalokra, figyeljünk oda az idősekre, és ugyanakkor nem szabad azt megkövetelnünk, hogy azok az emberek, akik eleve nehéz helyzetben vannak, még többet fizessenek azért, hogy be tudjanak járni a városokba dolgozni. Köszönöm, Káncser úr. Köszönöm szépen. Köszönöm Jim Higginsnek is az előadását. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos témáról van szó, mert valóban meg kell könnyíteni az emberek, az állampolgárok, a fogyasztók életét. Én egy feltételezésből indulok ki, egy 2004-es irányelvből indulunk ki, ami már majdnem 10 éves. Az elmúlt időszakban a technológia hatalmasat fejlődött, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy már a kiindulási pontunk sem jó. Másrészt pedig most már az autópálya öm, kezelő társaságok nem országonként egyről beszélünk, hanem rendkívül sok ilyen kezelő cég van. Éppen ezért a helyzet igen bonyolult. És hát ugye azokat a üzleti terveket figyelembe kellene venni, amelyek ezeknek a koncesziós cégeknek a működési alapját képezik. De ugyanakkor egyszerűbbé kell tenni az emberek életét is. Egyrészt legyen, lehet egy olyan rendszerben gondolkodni, hogy egy fizetés fizetős rendszer, de akadályok nélkül. Szerintem ehhez megvan a technológiai háttér, vagy pedig egységesítsük a fizetési, UDI fizetési rendszert, és azon belül állapítsuk meg különböző öm, sávokat. Tehát ez a két gondolatmenet jelentheti a kiindulási pontunkat. Így lehet talán erre az igen bonyolult, és egyébként nagyon sürgős kérdésnek a végére járni. Mindannyian azt várjuk, hogy világos választ kapjunk minél hamarabb. Az interoperabilitás is fontos ebből a szempontból, úgyhogy ezt nagyon sürgősen meg kell oldanunk. Köszönöm, Bányon úr. Köszönöm. Nos, hát elméleti szinten támogattam nagyon hosszú éveken keresztül ezt a rendszer, de ez csak elméleti síkon van így. Ugyanakkor állandóan azt hallgathatjuk, hallhatjuk, hogy az utak használatát kizárólag útdíj használati úttal lehet racionálisan megadóztatni. de hogyha a személygépjárműveket nézzük, akkor egészen más a helyzet. És itt egy adósemleges területet kellene létrehoznunk. Éppen ezért, ha bármit is teszünk, szerintem az csak az áru cikkekre, tehát a kereskedelmi forgalomra vethetjük ki. Szerintem jobb ez a rendszer, mint az, hogyha a, az üzemanyag költségbe építjük be az útdíjat, az új díj használati díjat. Máshogy nem látom a helyzetet megvalósíthatónak, tehát csak a kereskedelmi, tehát a gépjárművek megadóztatásán keresztül valósható ez meg. Egyébként Jim nagyon bátor volt, hogy ezt a portfóliót vállalta, mert szerintem mindenki egy kicsikét ideges attól a gondolattól, hogy mondjuk ezt az anyagot megkaphatja. De ezzel együtt azt hiszem, hogy a lehetőségeket azért mégiscsak fel kell térképezni, mert most egyre több határátkelésre kerül sor, és egyre bonyolultabb az egész helyzet, főként az áruszállítás területén mindenki megpróbálja kihasználni a kínálkozó lehetőséget, tehát mindenképpen érdemes megvizsgálni a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó gondolat, de mégis politikai szempontból nagyon nehéz megvalósítani. Sokat beszéltünk otthon is erről a párton belül, de végül is elvetettük ezt a gondolatot. Pontosan ezért úgy éreztük, hogy olyan garanciákra van szükségünk, amely az adatvédelmet biztosítja. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt biztosítani tudjuk. Hogy ne legyenek visszaélések az adatokkal. És egészen addig, amíg ezt nem lehet százszázalékig garantálni, addig problémás lesz ez a kérdés. De kérem, hogy igen, folytassuk ezt az utat, dolgozzunk rajta, de én nem gondolom azt, hogy legalábbis most ezt a személygépjárművekre is ki lehet terjeszteni ezt a rendszert. Jim, hát jó lenne, hogyha itt kint ülhetnél, de hát sajnos ott kell maradni a árokban. Köszönöm szépen, elnök úr, nem baj az. Először is szeretném megköszönni Higgins kollégámnak a munkadokumentumot. Nagyon érdekes anyag, és érdekes látni, milyen pozíciókat állapít meg. Kivétel nélkül az értékelés, hogy a tagállamokban nem végezték el feladataikat. Épp ezért az a probléma, mert nem működtek együtt a felek, a tagállamok. A, a technikai ö, előrelépések nem születtek meg, ez a tagállamok hibája, ezt világosan meg kell mondani. A téli szünet előtt már megállapodtunk abban, hogy a transeurópai hálózatokban az interoperabilitás irányában lépünk tovább, és ezzel foglalkozunk, és nagyon világosan meg kell fogalmazzuk a kritikát, hogyha ha nem végzi el a, a tagállam feladatot, akkor nem tudom, hogyan lehet, hogyan lehet tovább lépni. Arról is szeretnék szólni, arról a tényről, hogy legyen az UD vagy matricás a rendszer. Úgy gondolom, az interoperabilitás nagyon fontos követelmény, ez helyén való követelés, ám arról is el kell gondolkoznunk, hogy miről tudunk már most tárgyalni, például a teherautó UDI tekintetében az Eurovinyetta rendszerét szem előtt tartva, már most is megvan a lehetőség arra, hogy több vagy akár az összes tagállamban a külső költségek belső költségétételével számolni tudjunk, például saját hazámban Németországban a, a teherautó úti internalizásával kapcsolatban nagyon komoly ellenőrzések vannak, Holott egy teherautó 20 akkor a kárt okoz, hogy 20 annyira használja az utat, koptatja az utat, mint egy személygépkocsi. Ezen, ezt a lehetőséget tehát ki kéne aknázni. Aztán másik gondolat, amit szeretnék felvetni, például a, az autóbusz, táv, táv autóbusz forgalom liberalizációja ő is felveti azt a problémát, hogy ö, versenyeznek egymással a vasút és a közút, a, a, a vasutat terheli bizonyos adók, és például Németországban a, az autóbusz nem fizet útdíjat. Tehát nem foglalkoztunk eléggé a versenytorzulás ezen aspektusaival sem. Aztán a személygépkocsikra vonatkozó útdíj ügyében el kell mondjam, hogy a Német Szövetségi Parlament jogi szolgálata egy jogi vélemény dolgozott ki éppen ezzel a témával kapcsolatban, és a kormány, illetve a Szövetségi Közlekedési Minisztérium hivatkozik erre a jogi véleményre, miszerint nem lehet, nem megengedhető, hogy a különféle nemzeti oltartozású utasokat, vagy járműveket más és más módon ö, értékeljék, illetve adóztassák. Ezzel is foglalkozni kell, ezt az ügyet is kezelni kell, mielőtt tovább tudunk lépni. Aztán még egy dolog, ami a körmünkre ég, az a munkavállalók és munkaadók a vidéki térségben való viszonya. Én még vidéki térséget képviselek, tehát hogyha vidéken egy személygépkocsi údíról beszélünk, ez valószínűleg más országban is így van, nem csak Németországban, a vidéki lakosok nem értik ennek a, a, a jogosultságát, hiszen ők gépkocsival kell mozogjanak, nincs ha nincs metró, busz, villamos, helyi vasút, akkor kénytelen gépkocsival járni, nincs alternatívája ennek, és nem értik, hogyan terhelik ezt adóval. Tehát e szociális meggondolások is ö, figyelmet kell kapjanak a megoldás kilakításakor. Aztán, ha jól értettem, ezen a területen legalábbis az kéne legyen a cél, hogy különbséget tegyünk azok között, akik gyakran autóznak, meg azok, akik mondjuk vasárnap egyszerülnek az autóba. Például, és különbséget kezdeni szerintem a, a, a Porsche ö, vezetője között, aki 20 litert éget el 100 kilométeren, meg egy 3 litert fogyasztó környezetbarát kis autó vezetője között, és a, gép, a gépkocsik között. Aztán a végén azt is meg kell mondjam, hogy ez a, az UDI rendszer, ennek az elve végső soron a tagállamok kezében kell hagyja a döntést, hogy élnek-e vagy nem ez op ezen opcióval. Rendkívül fontos azonban az interoperabilitás az Európai Unión belül biztosítható legyen. És ott minden tagállam aztán eldönthesse, hogy éle vagy nem ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm. Michael, if you can be brief, because we come to the... Köszönöm szépen. Kérem, hogy a következő felszólaló próbáljon röviden beszélni. Rövid leszek. A külső költségek belső vetétele az Európai Unió elvének célja, vagy elvi cél, és megint csak a, a közút és a vasúti közötti versenyről beszélek, a vasút és a, a távautóbusz hálózatok között. Tehát egységes údíra van szükség, hogy az osztrák állampolgár ne fizessen többet, mint a svájci, tehát a bizottságot kérjük, hogy ezzel foglalkozzon, ha lehet növelni az útdíjat, az osztrákok szívesen ö, választanák az UDI olyan mértékét, amely például átirányítja a Svájcból a forgalmat Ausztrián keresztül, tranzitforgalmát, mert kisebb az UDI Ausztriában, mint Svájcban. Ezekkel a versenykérdésekkel is foglalkozni kell. A zöldek megvizsgálták a helyzetet, mi szerintünk nagyon magas a teherforgalom szubvenciója végső soron, minden teherautót jelentős mértékben szubvencionálnak az államok, az öko adó ilyen értelemben nagyon fontos van, de hát tekintettel arra, hogy rendkívül sok autóvezető egyben szavazó, és senki sem mer erről beszélni. De legalábbis méltányos versenyre szükség van. Köszönöm szépen, Kalamicos úr. Kalamicos úr, nem is tudtam, hogy ez egy ilyen úszó műfaj, ez az elektronikus díszedés. Öt perc még sok is lesz, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ma délelőtt felszólalt. Úgy gondolom, hogy nagyon érvényes érveket hangoztattak. És már megkaptuk a jelentést, ebből is figyelembe vettünk különböző érveket, és először is azt mondanám el, hogy a technológia megvan. Az a technológia, ami lehetővé teszi, hogy az adott hely szerint, a távolság szerint, az napszak szerint, vagy a hét napja szerint, illetve az éven belüli szezon szerint, illetve kategória szerint, jármű kategória szerint számítsuk fel az útdíjat. A kategória magában foglalja a zajszintet, a környezetvédelmi szempontokat, üzemanyagfogyasztást, illetve károkozást, mármint környezeti károkozást. Ez a technológia megvan, és amikor 2004-ben illetve 2009-ben megszületett a javaslat és az arra vonatkozó e, közlemény, akkor 2012 volt a határidő a tagállamok és a privát szektor számára. Azután 10 évvel később, tavaly Amerikában azt mondták, hogy 2015-ig a kongresszusnak teljes mértékben biztosítania kell a teljesen interoperabilis e, államközi hálózatot. Miért nem történt meg mindez? Két oka van. Az első az, hogy a tagállamok nem voltak készek arra, hogy tovább, tovább lépjenek, mert eh, a meglévő szolgáltatóikkal voltak szerződéses kötelmeik, és a magánszféra is eh, hibás ebben, hiszen nem akartak igazából változtatni a helyzeten. Mire is van szükség? Két dolgot eh, tettünk, ugye, ez a fajta csalogató technika, mézes mozdulat technika, ez egy tavalyi európai pilottal kapcsolatos erőfeszítés, és tavaly október volt a határidő az új rendszer bevezetésével kapcsolatosan, és mondtuk, hogy jó, a büntetés is jó, de mivel tudjuk ösztönözni a jó megoldásokat, és ennek kapcsán rendszeres találkozókat tartottunk a magánszféra képviselőivel, illetve a tagállamokkal, hogy megkezdődjön ez a folyamat, egyfajta kísérleti projekt, amiből kiderült egyébként teljes mértékben, hogy a tagállamok között eh, Németországban, Spanyolországban, Spanyolországban Franciaországban működő eh, törzshálózat eh, működőképes, ezt akartuk kiterjeszteni a többi tagállamra. Tehát az ETS-t ezekben az országokban akartuk bevezetni. A szabványok megvannak a kommunikációra és a szatellit rendszerre is. Azért nem történt meg mindez, mert az érdekeltek nem léptek az interoperábilis rendszer irányában. Ezt egyébként tartalmazza a közlemény is, úgyhogy nagyon várjuk, hogy a parlament is támogassa, mozdítsa előre ezt a folyamatot, nagyon lényeges lenne, hogyha a parlament is segítene minket ebben a folyamatban, mert valóban kudarcot vallottunk a nemzeti adminisztrációk és a magánszféra mozgósításában, tehát legalább regionális projekteket el kellene idén kezdeni, úgyhogy ez a csalogatási technika része a transeurópai hálózatoknál társfinanszírozást biztosítunk ilyen projektekre annak érdekében, hogy elősegítsük az ilyen szolgáltatások kialakítását Európában. Ennyit a háttérről, és úgy gondolom, hogy majd a későbbiekben vissza fogunk térni erre a témára. Azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy a magán személygépjárművek esetében nagyon fontos, hogy ne érvényesüljön diszkrimináció. Látjuk, hogy milyen nehézségek merültek fel bizonyos tagállamokban, amikor az adott tagállamból származó személyautókat másként akarjuk kezelni, mint más országokét. Ezzel egyeztetünk tagállamokról, hogy ezt hogy lehet elkerülni, és az is nagyon lényeges, hogy Kalasz alelnök úr talán idén javaslatot tesz általában az új alkalmazásáról, a technológia elősegíti majd ebben az esetben is az alapelvek alkalmazását. Önök is említették, hogy melyek ezek az elvek, a diszkriminációmentesség, a különböző használati alapelvek. Azt hiszem, hogy az öt percet ki sem töltöttem, nyilván tudnék többet is beszélni, de inkább majd márciusban fogom ezt megtenni, amikor Higgins úr jelentése már elkészült és bemutatásra kerül. Köszönöm szépen! Szeretne esetleg az előadó hozzátenni még valamit röviden? Nem, elnök úr, nagyon köszönöm a támogatást. Úgy látom, hogy széles körben támogatják a kollégák ezt a felvetést, és üdvözlöm az árnyék előadók támogatását is. Remélem, hogy jól tudunk majd együttműködni. Hangsúlyozni szeretnék azért valamit. Tudomásul vettem a bizalmaságra vonatkozó észrevételeket, Bányon úr is említette, az esetleges adat visszaélések kérdését, és az egyik legfontosabb alapelv, hogy nem szabad az átadott adatokat visszaélésre felhasználni. Nincsen olyan érdekünk, hogy a tagállamoknak mi mondjuk meg, hogy milyen díjat számíthat fel, persze ezt a tagállamok dönthetik el, illetve az is nagyon fontos, hogy az egyszerűsítés az oka E, és értelme ennek az egész e, munkának, ezt sokan említették a felszólalók közül is, hogyha például valaki Portugáliából Hollandiába kíván utazni, hat különböző e, eszközt vagy matricát kell használnia, ez a jelenlegi helyzet, ahogy Ertog úr is elmondta, és a bizottság is így érvelt, hogyha itt meg tudjuk ezt tenni, akkor ez egy megvalósítható feladat, de a tagállamok vonakodnak ennek a bevezetésétől, de hogyha tudunk kísérletezni a rendszerek szolgáltatóival, tudom, hogy ez nagyon nagy kihívás lesz, de ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatosan eltökélt vagyok. Ebben a szakbizottságban most meg kell oldanunk ezt a problémát, és remélem, hogy ebben mindenki segíteni fog nekem. Különösen, különösen köszönöm a bizottság észrevételeit. Benén úr támogatta önt ebben az erőfeszítésben, csak nem akarta ő magára vállalni ezt a feladatot. Március 7-ére készül el a tervezet, 20-a, március 20-a a módosítók benyújtásának határideje és április 23-án fogunk szavazni a szakbizottságban, 22-én fogjuk előtte megvizsgálni a módosítókat, és most nézzük a TNT nagy projekteket. Egy tanulmánynak a bemutatására kerül most sor, amelyet a németországi Fraunhofer intézetben hajtottak végre. Illetve Svájcban, Kérem, hogy jöjjenek föl az érintettek a felnöki emelvényre. Okay, Thank you. Okay, so. Rendben. Sáde úr fogja elkezdeni a felszólalásokat, és azután 15 percenként fogjuk ezt váltani, és azután mindig lehetőséget biztosítom, majd kérdések feltevésére. Tehát először Wolfgang Sáde következik. Kérem, hogy kezdje Sáde úr a felszólalását. Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Kedves hölgyeim és uraim, mindenkinek jó napot kívánok. A nagy projektekről szeretnék beszélni a tenté kapcsán, a befektetések, illetve költségek szempontjából. Ennek a hátterét mindenki jól ismeri. Itt, itt a transeurópai hálózatok megvalósításáról van szó. A 1990-es években kezdődött ez a projektrendszer. Ezek nagy projektek, a tenté projektek nagy projektek, és különböző fázisai volt ennek voltak ennek a kidolgozásának, és természetesen voltak arra vonatkozó irányelvek is, hogy hogyan kell értékelni a megvalósításukat 96-ban, aztán 2004-ben és 2011-ben volt ezeknek a felülvizsgálata. A célja ezeknek a tanulmányoknak az, hogy vizsgáljuk meg, hogy mik az operatív problémák, illetve hogy hogyan lehet értékelni a nagy projekteket, valamint ajánlásokat fogalmazzunk meg, hogy ezek az operatív működési problémák hogyan lehetne csökkenteni, vagy megszüntetni ezeket a problémákat. két részbe osztottuk a felszólalásunkat. Az első az esettanulmányokat mutatja, tíz esettanulmányról van szó, és azoknak az eredményeknek a bemutatásáról, amelyek az esettanulmányok kapcsán merültek fel. És aztán pedig a projekt értékelés következik. Hogyan is valósítottuk meg ezeket a vizsgálatokat? Nos, hát először is a nagy projektek oldalát kellett felderítenünk, és definiálnunk kellett a szelektív kritériumokat, és aztán tíz esettanulmányt választottunk ki a tanulmányunk előkészítése érdekében. Először természetesen a különböző már meglévő ö, tanulmányokat vettük számba, költséghatékonyság és így tovább, és aztán beszéltünk az Európai Bizottsággal, DG Régió, DG Move, a nemzeti intézményekkel, és mindazokkal az érintett felekkel, akik a projektekben részt vettek. Amit tettünk, az erre a két részre reflektál, és ezeknek az alapján végkövetkeztetéseket vontunk le, és ajánlásokat fogalmaztunk meg. Hogyan is néztek ki ezek az esettanulmányok? Hát itt vannak felsorolva, öt vonatprojekt, vagy vasúti projekt volt. Ugye ezeknek a TNT projekteknek igen nagy része a vasútra vonatkozik, aztán vannak ö, vegyes projektek, tehát vasút, közút, és aztán ö, autópálya projekt, illetve ö, vízi utak projekt. Azután az exposzt értékelést is bevontuk, a folyamatba, hogy nézzük meg azt utólag, hogy hogyan is valósították meg a tervezést, tehát ezért hat ilyen ex post vizsgálatot vizsgá- végeztünk, és négy olyat, amely most éppen tervezési szakaszban van a TNT e hálózatok szempontjából. Azt is lehet látni ezen a oldalon, ezen a lapon, hogy a 15-ök Európájában van jó néhány ilyen projekt, de vannak olyan projektek is, amelyek a tizen, az Európai Uniónak az újabb 12 országában, tagállamában van. Nézzük, hogy mi is az, amit sikerült megállapítanunk. Most először is ugye a költségek, valamint az, hogy hogyan is értékelték ezeket a projekteket. Ide tíz esetet számoltunk bele, 131 millió euró és több mint 2 milliárd. Az legkisebb az egy, nemzet, egy, németi, egy német közúti projekt volt, a legnagyobb pedig a West Coast Main Line projekt volt, amely 12 milliárdba került végül. De itt igazából kettő ö, szakaszt különböztethetünk meg. Az első szakasz még 94-ben zárult le, amikor is azt láthattuk, hogy két milliárd eurós költséget emésztett föl, ez az első szakasz. Úgyhogy ez az összprojektköltség inkább 14 milliárdra tehető. 2003-ban áttekintették, felülvizsgálták a tervezést, és egy új tervezési szakasz vette kezdetét. És végül is így jött ki ez a 12 milliárdos összeg. Ez egy rendkívül fontos példa volt számunkra. Itt a harmadik vagy negyedik oszlopban azt vizsgáltuk, hogy a költséghatékonyság hogyan valósul meg, Itt látható tehát az a tólig határ, amely a költséghatékonyságra vonatkozik. A Brenner Base Tunnel esetében 1,9 volt ez az arány, Aztán egy másik a West Coast Mainline eset, ami 190 milliós összeget emésztett fel, és aztán a visszafizetési időszakokat is megvizsgáltuk. Itt ugye 7 és 20 év között van ez a megtérülési idő. más fontos elemei az új iránymutatásoknak, ilyen például a környezetvédelmi hatás, ez az utolsó előtti oszlop. Azt láthattuk, hogy a legtöbb projektben ez a szempont szerepelt. Természetesen azért ez függött attól is, hogy mikor készítették, vagy valósították meg ezeket a projekteket. Tehát a 90-es években azért egészen más kritériumok voltak még életben, mint most. Aztán egy másik fontos kérdés, a CIA, a Climate Impact Assessment. Ez egyébként már benne van a hatásvizsgálatokban, de mégsem olyan módon, ahogy az, azt mi vizsgáltuk. Tehát itt óvatosnak kell lennünk, mert a definíciója nem pontos ennek a CIA-nek. Ilyen például, ide, ide vonatkozik, vagy ide tartozik például a széndiokszid kibocsátás, Ezek azonban nem ö, foglaltatnak benne a CIA-ben. Nézzük meg azt, hogy melyek azok az esetek, amelyekben ex post vizsgálatot tudtunk végezni. Hat ilyen esetről tudunk beszámolni. Három különböző ö, költség ö, típusról beszélhetünk itt. Itt van egyrészt az előzetes költség, ez a tervezési szakaszban megtervezett költség, 1,5 milliárd euró például a kettes projekt. Amikor aztán megkezdődött a tervek véglegesítése, akkor kiderült, hogy hát itt további költségek fognak felmerülni, újabb alagutak építése és így tovább, akkor ugye 2,6 milliárdnál tartottunk, aztán amikor befejeződött 2007-ben ez a projekt, akkor azt láthattuk, hogy 4,7 milliárdos végső összegről számolhatunk be. 27%-kal haladta meg a tervezett költségeket. Azonban, hogyha az előzetes tervezett költségeket nézzük, akkor persze sokkal magasabb lenne ez az arány. Aztán ezzel kapcsolatban még azt tudom elmondani, hogy két eset ben nem is valósult meg teljes mértékben a projekt, a 7-es és a 8-as. Az Európai Bizottság adatain, illetve honlapján található információk alapján befejezett projektekről lett volna szó, de aztán kiderült, hogy ezek mégsem fejeződtek még be, és megvizsgáltuk a minisztériumokban is, hogy hogyan néznek ki ezek a projektek, és akkor más adatokat találtunk, mint amit az Európai Bizottságtól kaptunk. Megpróbáltunk egyfajta sémát kialakítani azzal kapcsolatban, hogy a COV finanszírozás hogyan is néz ki a TENTÉ projektek esetében, Ez a slide segít abban, hogy megtaláljuk a nehéz pontokat a döntési folyamatban, és megtaláljuk azokat az okokat, amelyek bizonyos projekteknél a költségek túlhaladását okozták. Három dobozt találunk itt, amelyek a döntéshozatára vonatkoznak, de ezek most nem látszanak. Az első az az, hogy a projektet ugye egy előzetes terv alapján valósítsák meg, és azután ugye következik egy előzetes hatásvizsgálat, ugye különböző opciók merülnek ilyenkor fel, hogy mondjuk alagutat építsünk-e, vagy hidat ugyanabban a közlekedési csomópontban. Különböző opciók vannak, és hát ugye ezekből kell aztán választani. Megtörténik a döntés, és akkor következik egy megvalósíthatósági tanulmány, és igen, és ekkor megint egy, hatá- egy költséghatékonysági vizsgálatot kell végezni, mert ekkor már pontosan lehet tudni azt, hogy milyen tervezésre van szükség, és ennek a vizsgálatnak a végén történik meg a tényleges döntéshozatal. és ennek az alapján aztán a finanszírozási döntések következnek. Így lehet tehát egy jól tervezett, társfinanszírozott projektet megalapozni. Aztán még egy további elem ezzel a szlájddal kapcsolatban, mely szintén kulcsfontosságú, bal oldalon látható, Transport Forecast néven szerepel, Mennyire megvalósítható gazdasági értelemben az adott projekt? Ez a megtérülési idő szempontjából is igen fontos kérdés. Nézzük akkor most a végkövetkeztetéseket. Ugye a projekt definíció nem elég pontos, akkor történik a költségek túlhaladása, tervezett költségek túlhaladása, de a véleményünk szerint nagyon sokszor hiányzik az ilyen pontos definíció. Aztán a projektek finanszírozása, illetve refinanszírozásának buktatói között találhatjuk azt is, hogyha nem ö, jó a tervezési szakasz, fontos ebből a szempontból, tehát az átláthatóság és az, hogy kevésbé kockázatos projekteket válasszunk, és ne akkor derüljenek ki a problémák, amikor már az építkezések megkezdődtek. A különböző projektekkel kapcsolatos információ igencsak fragmentált a bizottságnál. Nagyon sokszor a minisztériumokkal kellett felvegyék a kapcsolatot, és az igen bonyolult feladat, nagyon nehéz összeszedni az összes releváns információt. És most meg is adnám a szót kollégámnak. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. A Kászruai Technológiai Intézet munkatársa vagyok. A mi feladatunk az volt, hogy az ért értékeljük azokat a gyakorlatokat, amelyeket a nagy európai infrastruktúrális projektekben alkalmaztak. Hadd kezdjek, hadd kezdjem néhány eredménnyel, és hadd foglaljam össze, mert hogy szorít az idő. Először is annyi elmondható, hogy az EU befizetéseit vagy hozzájárulásait két részre lehet bontani. Egyik a tervezési szakasz, a másik a végrehajtási vagy kivitelezési szakasz. A társfinanszírozás és a nagy projektek finanszírozása tekintetében is ketté bontható a két terület illetve a két fázis közötti kapcsolatokat vizsgálva annyi elmondható, hogy a tervezés fázisában már a kivitelezésnek is hatása van, hiszen a tagállam azt reméli, hogy kap majd társfinanszírozást, és az erre vonatkozó kilátások a tervezésre és, a, és eleve a meghatározásra is hatással lehetnek, és akár komoly hibákat okozhatnak már a tervezés során. Egészében véve a tervezés szakaszát is három szintre bonthatjuk. Egyrészt a stratégiai szintre, ahol a célkitűzések történnek, meg a projektet beágyazzák az európai összefüggés kontextusába. A második fázis a hálózati konfiguráció kialakítása, ami egy multimodális hálózatot jelent, mely alapján a fő célokat el akarják érni. A harmadik szint pedig a projekt szintje, ahol az egyes a hálózatba, konfigurációba tartozó projekteket kiválasztják. A korábbi időben megfordítva történt a szakaszolása ezeknek. Az EU kezdte a projekt szinten, és aztán, akart, aztán kellett kitalálni, hogyan lehet összekombinálni a projekteket olyan folyosók mentén, ugye ez volt az első TEN guideline története, ahol is koridorok mentén igyekeztek a projekteket kiválasztani 2004-ben, és a, a voltak éppeni első szint, a stratégiai szint jött utoljára, azaz a végén kellett kitalálni, hogy mi az európai hozzáadott értéke a projektnek. Ebből nagyon sok hiba adódott, rossz definíciók, rossz projekttervezés. Hogy megfordítsuk a sorrendet, ennek érdekében az Európai Bizottság az első lépések definícióját Tehát Először a, konfigura- a hálózati konfigurációt kell meghatározni, a fehér könyvben kitűzött céloknak megfelelően, a 2011-es fehér könyvre gondolok, és a, a, a átfogó hálózatok, amelyek a TEN guideline lényegét adják, adják a megfelelő megközelítés, ezzel elkerülhetjük azokat a hibákat, amelyek a múltban voltak tapasztalhatóak. Tanulmányokban felsoroltuk ezeket a hibákat, most nem taglalom őket, ám azzal foglalnám össze, azaz, azok az ajánlásokkal, viszont átugrom a módszertani részét az előadásnak. Kár ugyan, mert én kutató vagyok, és mint ilyen szívesen mutattam volna be a módszertani kritikáinkat is, meg a módszertani tanulságokat, amelyek a, a tíz projekt vizsgálatába adódnak, ám hadd inkább az általános konklúziókkal, a módszertani tanulságokkal. Először is szerintem világos cél, hogy a stratégiai fejlesztési tervel kezdjünk, és világos projektdefiníciókkal a konkrét projektek vonatkozóan. Általában ebből adódik a fő hiba, hogy a projektek levegőben lógnak, nincs, nem ágyazódnak be egy stratégiai kerettervbe. Aztán a módszertani fejle, fejlesztés a, a közlekedési modellezésnek fejlődött az elmúlt időszakban, tehát a modell módszertan, amelyet Európai Bizottság dolgozott ki, a különféle kutató intézetekkel és a szeviai központtal együtt sikerült kiérlelni egy modellt, ám ezt tovább lehet fejleszteni, hogy egy keretmodellként működjön. Erre azért van szükség, mert fontos, hogy az Európai Bizottságnak saját eszköze legyen, hogy ellenőrizhesse ezáltal a tagállamok által benyújtott számadatokat. Másodszorban a tagállamoknak is kell, hogy rendelkezés áron egy európai szintű benchmark mérce, egy olyan résztes modell képében, amely kalibrálható, igazítható az európai számadatokhoz. Ugyanak nem sok értelme van, hogy egy 5 milliós kis tagállam a világgazdaságot, meg az európai gazdaságot másképp értelmezze, mint az Európai Bizottság. Holott most így történik, Ebből adottak az eltérések, például a, a költséghatékonysági tanulmányokban. Egyes tagállamok nagyon optimista ö, gazdasági várakozásokból indult ki, mások szerényebbekből, így aztán nem voltak összevethetőek az egyes cost-benefit tanulmányok eredményei, meg az adódó számadatok. Ezért fontos és szükségszerű, hogy egy európai közlekedési modell alapján álljunk. A harmadik pont, hogy a cost benefit és a multi-criteria alkalmazásokra támaszkodjon a rendszer. A tagállamokban, különösen az új tagállamokban a Jaspers és a tanácsadói testületekkel, hogy konzultáljanak tagállami szervekkel. Aztán a környezetvédelmi tanulmányokat is integrálni kell a hatástanulmányokba. A stratégiai környezetvédelmi és a klíma hatásvizsgálatot átfogó módon kell integrálni a teljes anyagba. Egyrészt el kell végezni ezeket a, tanul, a vizsgálatokat. Az IAI e esetében ez ugye megtörténik, de az SIA esetében csak egyes tagállamokban. Még a CIA egyetlen esetben sem kerül teljes körben alkalmazásra csak a CO2 kibocsátásra vonatkozóan láttunk alkalmazásokat, de például infrastruktúra ellátottságra vonatkozó hatásvizsgálatok nem történtek meg. Aztán a módszertan ki kell terjeszteni a másodlagos hatások értékelésére is, meg az európai hozzáadott érték értékelésére. Nagyon bonyolult feladat ez, a jelenlegi standard cost-benefit módszertannal nem lehet ezt megcsinálni, ezért kell további értékelési technológiákat bevezetni, hogy a másodlagos hatásokat mérjük, amelyek különösen a nagy projekteknél, koridorprojekteknél lehetnek nagyon jelentősek. Az Európai Bizottság kell tehát először értékelje a hálózatokat, a co-network hálózatokat. Ezt lehet persze tagállami szinten is meg, ö, elérni. Az európai hozzáadott értéknek pedig eddig nem volt definíciója, leírásai vannak, de mérhető definíciója nincs. Nem, lehet, nem lehetett modellezni és mérni a rendelkezés álló eszközökkel. Így aztán az utolsó gondolat ezen az oldalon, hogy az erő, a gazdasági válságra vonatkozó előrejelzéseket újra kell gondolni, újra kell írni. Mert csak esetben a gazdasági fejlődése vonatkozó változást nem építették be a modellekbe holott erre szükség van, már csak a válság miatt is. Mert a válságnak igen sok kihatása van az előrejelzésekre is, meg a társfinanszírozás feltételezett lehetőségeire vonatkozóan, és különösen a nagy beruházások esetében Európában. Végül, de nem utolsó sorban négy ajánlást fogalmaznék meg, melyek kapcsolódnak a kivitelezés fázisához. Nagyon sürgető hogy meghatározzuk a dokumentumok minőségét, melyeket be kell bocsát, be kell nyújtani a tentik esetében. Az információ átláthatósága és harmonizált voltak kell legyen a cél. A feltételrendszer a társfinanszírozás tekintetében is összevethető kell legyen, tehát a finanszírozási szabályokat egységesíteni kellene az egyes alapokra. A TENTI, az ERFA és a kohéziós alapokból történő finanszírozás vonatkozóan. A koordináció és átláthatóság tovább volna javítható, ezért azt javasoljuk, hogy egy központi projekt adathivatal jöjjön létre a tenti intézményekhez kapcsolódóan. Ez az adathivatal szerezné be a releváns adatokat összevethető módon. Most jelenleg a nekünk kell begyűjteni a tagállamokból az adatokat, és összefoglalni ezeket a tanulmányokban. Ez a dolog javítható volna, és az átláthatóság erősödne. Ez nagyon fontos, már a tervezés minőségének javítása érdekében is a jövőben. És aztán az érintettek, a stakeholderek részvétele rendkívül fontos a nagy projektekben a jövőben. Az ipari fejlett államokban szinte lehetetlen nagy projekteket kivitelezni, sokszor az állampolgárok ellenkezésébe ütköznek ezek. Ezért kell a stakeholdereket már az elejétől tájékoztatni. Nem szabad lezárni ezt, miután a jogi folyamat lezárult, és jóvágyot kapott a projekt, nem lehet abba hagyni a, a stakeholderek tájékoztását. Jó példa, a negatív példa erre a Stuttgart 21-es vasúti nagyruházás, amely komoly állampolgári ellenállás szült, épp azért, mert nem sikerült folyamatosan bevonni a, a folyamat egészében egészen az építkezésekig az állampolgárokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, uraim. Gros úr és Béba asszony szeretne szólni, hogyha más nem, akkor most Gros úrnak megadom a szót, és aztán Kancsián úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a felszólalásokat. Szerintem a szakbizottságunk számára nagyon hasznos gondolatokat hallhattunk, és jó az is, hogy ha ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Szerintem itt három probléma van, amelyre önök felhívták a figyelmet. A fenntarthatósága a projekteknek, az időbeosztás és az engedélyezési problémák. Ezek nagyon fontos kérdések, ugyanis amennyiben ezen három pontban nincsenek biztos helyzetek, akkor a beruházók sem tudják programozni beruházásukat. Tehát azt hiszem, hogy ez lenne a kiindulási pont ahhoz, hogy egy PPP projektet létre lehessen hozni, hiszen úgy tűnik, hogy a közpénzek nem elegendőek. Tehát a magánszférát is be kell vonni. Nagyon örülünk annak, hogy ez elhangzott, ezek rendkívül fontos kérdések ugyanis. Hogyha a projektek fenntarthatóságáról beszélünk, nos hát ez gazdasági szempontból, környezetvédelmi és szociális szempontból egyaránt megvalósítható kell, hogy legyen. Itt három pillérről van szó, egyik sem ö, sérülhet, sem a projekt elején, sem közepén, sem a végén. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Szerintem a projektet mindig is valamiféle mm, kicsit felszínes dolognak gondoltuk. Hát ezzel kapcsolatban át kellene gondoljuk a helyzetet, ugyanis azt hiszem, hogy a projektek vagy a munka helyessége csak egy komoly projektből indulhat ki. Éppen ezért gondolom azt, hogy attól függetlenül, hogy aztán hogyan is valósul meg az adott projekt, igenis, és ott kell lennünk, oda kell figyelnünk ebben a ezen a ponton. Tehát fontos lenne az, hogy a gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontokat biztosítsuk a projekt elején. Szerintünk ez az eleje, ez a lényege, ez az alapja minden projektnek. Ami pedig a megvalósítást illeti, itt úgy gondolom, hogy át kellene alakítanunk a Grenzből másfajta finanszírozási módszerek felé ezeket a projekteket, annak érdekében, hogy a valós megvalósítás minél kevesebb EU-s pénzt és minél több, minél több magánpénzt vonzon magához. Mert így lehet komoly projekteket végrehajtani. Úgy gondolom, hogy miután a konfigurációnk, a modell, helyes, most ezen keresztül kell elindulnunk, és minél inkább át kell alakítanunk ezt a KRENC rendszert és a magánbefektetőket kell bevonni. Hogyha ezt meg fogjuk tenni, akkor bizony a magánbefektető is sokkal aktívabb lesz, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a projekt fenntarthatóságát biztosítsa. Szerintem ez lehetne az, ami a következő hónapokban túl juttathatna bennünket a nehéz időszakokon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez is köszönöm Sáde és Rottengater uraknak ezt a nagyon hasznos, értékes információt, amely elláttak bennünket. Úgy gondolom ismeretes, hogy a nagy projektek témája az Európai Unió tagállami társadalmaiban nagyon sok érzelmi vitát kavar. Németországból sok példát ismerünk. Tehát különbség áll fönn azon társadalmak között, amelyek vannak úgymond érettebb társadalmak, meg kevésbé érett társadalmak. Vannak, ahol az infrastruktúrára még szükség van, épít nagy beruházásokra szükség van, ahol már kevésbé. A nagy projektek nagy költségekkel járnak, nagyon nagy felelősséget rónak a politika vállára, amely végső soron döntéseket kell hozni arról, hogy mit hova építenek. Komucakis kollégám is, én is az európai hálózatokra vonatkozó iránymutatások, irányelvek kialakításakor nagyon arra törekedtünk ki, ezeket érvényesítsük, ezeket a gondolatokat, amelyeket most ismét felvetnék. Először is létfontosságú stratégiai célokat világosabban és után követhető módon tudjunk kitűzni és meghatározni, úgy, hogy ezzel tudjon mindenki valamit kezdeni. Aztán a második gondolat, jelenleg nagy hiány tapasztalt az Európai Unióban abban, hogy a nemzeti közlekedési tervek nem, nincsenek összeegyeztetve. Tehát minden országnak megvan a maga fontos projektkatalógusa, ám ezeket egymással nem egyeztetik, és az egyes transeurópai hálózatokról vonatkozó információt sem egyeztetik egymással. Erre is figyelemmel kell legyünk. Világosabb kritériumokra van szükség, a projektek kiválasztásakor és kivitelezésekor, végrehajtásakor. És a költséghatékonysági elemzéseket is harmonizálni kellene egymással, hogy összevethetőek legyenek. A mi jelentésünkben, amelyet december 18 a nagy többséggel fogadtak el, a cost-benefit elemzéseket megalapozott módon határoztuk meg, amely magában foglal egy klímahatásvizsgálatot is tehát a nagy projektek esetében egységes azok jogosultságát ilyen vizsgálatokkal kell igazolni. Az is fontos, hogy rámutattunk az átláthatóság hiányosságaira a projektek előkészületeiben, a tervezés, de a kivitelezés szakaszában is, meg a költségek és a döntések tekintetében nem elégséges az átláthatóság. A Tenti Agency létrehozása jó javaslat, mert ez egységesíthetné az adatokat, hogy azok összevethetőek és átfogóak legyenek. Aztán egy utolsó gondolat, mely számomra talán a legfontosabb, és ebben a jelentésünkben is kiemeltük, ez pedig a korai és kötelező bekapcsolása a regionális és önkormányzati szinteknek. Emlékszünk a nagy vitákra, Németországban, Franciaországban, más államokban is voltak nagy, nagy közvitek, különösen a tranzitországokban, éppen abból adottak a, a konfliktusok, hogy nem ö, vonták be ezeket a szinteket a korai szakaszban már a döntésekben. És még egy kérés az Európai Bizottságnak címezve, önök beszéltek a trans túlokról, ezek a trans eszközökről, ez valóban fontos eszközrendszer lehet, ám az a benyomásom, hogy nem nagyon ismert ennek a léte, és nem is nagyon élnek vele. Az a véleményem, hogy az Európai Bizottság szakértői talán akár ma is kifejthetnék, mi az oka, mi a létjoga ezeknek, és hogyan lehet javítani ezek ismertségét és alkalmazását. Az Európai Bizottság miképpen értékeli ezek szerepét. Az, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatok hogyan lehetnének egységesen begyűjthetők, és hogyan lehetne ezekre támaszkodni a projektek tervezésekor. Köszönöm még egyszer a tájékoztatásukat. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a magyarázatokat is, amelyek elhangzottak, és teljesen egyetértek a tanulmány eredményeivel, ahogyan a kollégám is említette. Az új orientáció egyik előadójaként az én frakcióm is sok módosítót nyújtott be, arra vonatkozólag is, hogy a definíciók legyenek átláthatóbbak, illetve hogy milyen kritériumok alapján használhatnak nagy projektként eh, tagállamok, és melyeknél minősülnek ezek hozzáadott értéknek európai szinten. A magyarázatok alapján, amelyeket önöktől hallottunk, egyetértek, hogy fokozni kell az átláthatóságot. A frakción bemutatott egy módosítót, amelyben követelte a teljes átláthatóságot az összes kérelem esetében minden tagállam részéről, minden projektre nézve, illetve teljes átláthatóságot kértünk a kiválasztási kritériumokat illetően, amelyek alapján a bizottság kiválasztja a támogatandó projekteket az Európai Bizottság, és eddig még nem tudtuk megerősíteni teljesen pontosan hogy melyek azok a döntések, amelyeket már meghoztak az első ponttól kezdve, illetve melyek a kiválasztási vagy nem kiválasztási kritériumok, és milyen információkat ad a bizottság a tagállamnak, és ezért nagyon fontos, hogy átláthatóbb legyen a folyamat. Ezért szeretnék feltenni egy kérdést ebben az összefüggésben. Ebben a folyamatban önök, ahogyan lefolytatták ezt az elemzést, értékelték-e a koordinátorok szerepét? Az európai koordinátorokról beszélek, a definíció kidolgozása folyamatában. Másodszor, a döntéshozatali folyamatban hogyan értékelik a régiók szerepét, legalábbis azokon a területeken, ahol van megfelelő hatásköre a végrehajtásban a régióknak. És volt egy kis magyarázat, de nem teljesen értettem, hogy mi történik a Berlin-Portland és a Sevilla Volva projektekkel. Olyan, mintha mást mondtak volna, mint ami nyilvánosan megjelent, úgyhogy szeretném, ha erről pontosítást kaphatnék, hogy mi is történik itt ezen a területen. Illetve még egyszer hangsúlyoznám, hogy teljes transzparenciára, átláthatóságra van szükség, és nagyobb állampolgári részvételre, ezért kérdésem is van, az az elemzés, amit végrehajtottak a projekttel kapcsolatosan, megemlítenének egy ilyen példát, egy jó európai gyakorlatra vonatkozó példát. Köszönöm szépen. Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender asszony. presidente. Sí, también. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a tájékoztatásért és a tanulmányért, amelyet véghez vitek. Én is szeretnék feltenni, felvetni néhány gondolatot a kiválasztással kapcsolatosan. Láttam a kritériumokat, és egy kérdésem volna. Ebben a kiválasztásban, ahogyan már Béba asszony is elmondta, a jó és a rossz gyakorlatokat figyelembe vették, vagy olyan projekteket, ahol voltak problémák, másokban nem, a kritériumokon felül, amelyeket itt látunk, talán ezeket is megfontolják. És aztán felmerültek problémák azzal kapcsolatosan, hogy ugye itt nagy projektekről van szó, amelyeknek 7 éves költségvetése van, és ugye olyan perspektívában dolgozunk, ami ebben a gyakorlatban például a 2014-20-as időszakra nézve dolgozunk ki költségvetéseket. Másféle idő léptékben dolgozunk tehát, és ezt figyelembe vették -e a tanulmányukban. Ez már korábban problémát okozott. És beszélt arról, hogy egyes országok optimistábbak, mások pessimistábbak a gazdasági kilátásokkal kapcsolatosan. A kérdésem azonban az, hogy önök, mint szakértők, meg tudnak-e határozni valamiféle jövőképet a válság összefüggésében, hiszen a legnagyobb problémák ezzel kapcsolatosan merülnek fel, és önök szerint milyen megoldások léteznek ilyen súlyos válság időszakában, ami az határokon átnyúló problémákat illeti. A legnagyobb probléma talán az, hogy milyen különbség adódik a jogszabályok között, ami a, a használatba vétel, biztonsági szintek meghatározásával, vagy peres eljárásokkal vannak kapcsolatban. Köszönöm szépen, Kramer úr. Köszönöm én is az előadásokat. Néhány közvetett kérdésem volna. A projektek kiválasztására vonatkozóan. Persze nem lehet mindet kiválasztani, ám a Lyon-Turin miért nincs itt, meg az Euró alagút, ami egy katasztrófa volt, vagy ahogy a svájciak építik az alagútjaikat, az egy pozitív példa lehet, ez is érdekelne. A Féman öv, övnél, ugye a Féman ö, ö, hidat a dánok építik, a németek esetében a, nem játszik semmi szerepet. Vagy a Lyon Torino azért érdekelne engem, folyosó, mert a 38 milliárdra tette a francia számvevőszék a, a, a, a költségét, a két államfő, amikor találkozott, akkor megállapodtak erről, de az EU társadalmi maximális szintjét célozták meg. Ám hogyha megkapják ezt a pénzt, akkor minden más elfeledhetünk. A többi számolás nem fog majd stimmelni. Ezzel mi a helyzet, mit akarnak tenni. Aztán a PPP-k ügye. Január 13-án a, Tage, a Berlin egy kétoldalas cikk jelent meg a PPP-kről, például Frankfurtban, hogy működik ez, meg más városokban, meg más szövetségi tartományokban, és a Bundestagban is ö, rejtett hitelfelvételekről beszéltek, hogy ezzel elkerüljék a korlátokat, a hosszú távú hiteladósodás korlátait. Konkrétan igazolták, hogy a ppp hosszabb tartanak és költségintenzívebbek, mint más megoldások. Ugye nincs pénz, mindig azt mondják, hogy PPP-kre kell támaszkodni, ez így nem működik, nem helytállóak az érvek. Önök hogy látják, pozitív vagy negatív példákat jelentenek inkább a PPP-k? Az is fontos, hogy összevethetőek legyenek adatok a balti, meg az adriai folyosó, ami átmegy osztrák ö, a alagutakon is, de lehet a panon a magyar alföldön keresztül is vinni az utat. A bizottság a, az alföldek szembeni alternatívákkal kapcsolatban azt mondja, hogy ott is kellene alagutat építeni, az is drága lenne. Éppen a PPP vizsgálatában tudjuk, hogy milyen trükköket csinálnak. Én tudom, az tapasztalatomban, amit a politika akar, azt úgy is eléri. Azt mondja majd, amit nem akar, hogy az túl drága. Ön is most mosolyog, önök is így tudják. Tehát a költség összevetésekor bizony körültekintőek, óvatosak kell legyünk. Az utolsó hatás ami érdekelne, Németországban Nürnberg és Erfurt között a magas sebességű vasút 12%-ban kapott társfinanszírozást, ám egyetlen európai hatást sem mutattak ki. Van-e olyan elemzés, meg tudják-e mondani, hogy 30-20 vagy csak 3%-e ez az európai hozzáadott érték, amelyet finanszíroz az európai társfinanszírozás, vagy lehet, hogy ezt az együtthatóst a tagállamok maguk, maguk zsebébe teszik, úgymond. So many questions. Úgy látom, hogy annyi kérdést hallunk minden alkalommal, amikor ilyen tanulmányokról számolnak be számunkra, de sajnos arra sosem marad idő, hogy még válaszoljanak is a kérdésekre. A bizottság részéről is hallgatunk meg néhány kérdést, most kérem nagyon röviden, és akkor 10 percük marad az előadóinknak arról, hogy ezt a 200 kérdést megválaszolják. Reuters úr. Elnök úr, nagyon röviden próbálok szólni, azzal kezdeném, hogy idézem az utolsó bekezdését a következtetéseknek és az összefoglalónak, amiből kiderül, hogy összességében a döntéshozatali folyamat jelentősen javult az elmúlt öt évben a tentével kapcsolatosan. Tovább lehet ezt biztosítani, illetve javítani a törzshálózat definíciójának javításával, ahogy ezt az Európai Parlament is kérte. Egyetértek, elnök úr. A bizottság köszönetet szeretne mondani a szerzőknek a tanulmányért, a munkájukért. Nem is volt túl sok idejük erre. A titkárságnak is szeretnék a szakbizottság titkárságának köszönetet mondani a tanulmány létrehozásáért. Ez egészen más minőségű, mint amit 5-6 évvel ezelőtt hoztak nyilvánosságra. Van néhány észrevételem és egy válaszom. Ami az észrevételemeit illeti, az egyik következtetés a tanulmányban, az összefoglalóban, hogy van egy kapcsolat a feltételesség és az arányosság között. Hogyha társfinanszírozunk mondjuk 10%-ot, akkor természetesen korlátozott kötelezettséget vagy feltételt szabhatunk, és ahogyan nőnek a százalékok, egyre e, inkább látható, hogy a feltételek száma is növekszik, ezt a bizottság is láthatta már, nem volt olyan tenti támogatás kiosztva, ahol nem tartották figyelembe, nem vették figyelembe a környezetvédelmi előírásokat. Ezért évekre fel kellett függeszteni nagy projekteket, amikor kétségek merültek fel ezzel kapcsolatosan. A tentépénzek pénzek talán a legszigorúbban kiosztott költségvetést jelentik, a félidős felülvizsgálat is megtörtént, és visszavettük a fel nem használt pénzeket, és 2008 óta a kiválasztási feltételek is változtak. Bilbao asszonynak válaszolok, most teljesen átláthatóak a kiválasztási kritériumok, és ezekben az években ezek a szabályok érvényesültek. Itt a szakbizottságban nem is volt kifogás ez ellen. Volt egy kérdés a modellezéssel kapcsolatosan, és itt is egyetértek a tanulmány következtetéseivel a transzeszközökkel kapcsolatosan több milliót fektettünk már ebbe, de ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni ezekben a modellezésekben. Ezért még nem eh, tudtunk eh, kielégítő megoldást eh, kidolgozni. Most egy második modellen is dolgozik a bizottság, ez inkább hálózatos modell, és ez kiegészíti majd a transzeszközöket. közöket és végül a válaszom, elnök úr. Úgy gondolom, hogy erre az a válasz, hogy közösen önökkel egy új tenté keretet kell kidolgozni, ahogyan a tanulmány is említi. Nagyon erős metodológiára van erre, ehhez szükség, ahol a legfontosabb kérdés a törzshálózat megfogalmazása, illetve egy végrehajtási eszközt is ki kell dolgozni folyosókkal és koordinátorokkal ilyen alapon. Folyosó alapon kell megközelíteni ezt a kérdést, és ezzel olyan kérdéseket is megoldhatunk, amelyeket a transzeszközökkel nem a folyosók alapján pontosan meg tudjuk határozni, mire van szükség. Nem csak nagy infrastruktúra projektekre van szükség, hanem elsősorban a jelenlegi infrastruktúrát kell jobban kihasználni, kis intézkedésekre van szükség, jobb szolgáltatásokra, jobb működtetésre, és aztán nagy projektekre, kevés nagy projektre, amelyek megoldják a szűk keresztmetszetek problémáját, és a hálózatot működőképessé teszik. Köszönöm Kámer úrnak a lelkes tapsot és úgy gondolom, hogy a szakbizottság által tett javaslat alapvető jelentőségű, és ez az a pont, ahol szeretnék rámutatni arra, hogy a folyosónkénti döntés nagyon lényeges, egyébként a szakbizottság is emellett szavazott, hiszen a nagy kérdés, hogy a 2030-as határidőt hogyan tudjuk betartani, milyen eszközökkel tudunk odáig eljutni, és ahogyan a két előadó is eh, kifejtette, a továbbiakban is ezekért az eredményekért kell közösen dolgoznunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Sade úr, és eh, a kollégája 7 percet kap a kérdések megválaszolására. 12.30-kor ugyanis eh, le kell zárnunk a délelőtti időszakot. Um, Köszönöm szépen. Akkor most megkezdem. Az európai koordinátor koordinátorok részéről voltak kérdések, mi is megpróbáltunk velük felvenni a kapcsolatot, illetve a minisztériumokkal is, és különböző válaszokat kaptunk a különböző helyekről. Tehát itt a releváns információ csak annyiban volt megegyező, hogy mindenki szerette volna a projekteket megvalósítani és harmonizálni azokat a problémákat, amelyek a különböző jogrendekből adódnak, vagy ezek különbségéből adódnak. Tehát azt hiszem, hogy ezek fontos gondolatok ahhoz, hogy a projekteket előre tudjuk mozdítani. Az A11-es és a Sevilla projektek, itt igazából egy autópálya felújításról volt szó, különböző szakaszokban újították fel ezt az autópályát részletenként. Volt, ahol csak 10 kilométeres szakaszokat. Ez attól is függött természetesen, hogy a német minisztérium mennyire ben tudta finanszírozni ezeket a projekteket, és 2010 helyett csak 2014-re fejeződik be ez a projekt. Ennyit ennek a hát, hátteréről, ami pedig a Sevilla esetet illeti, hát ez egy kicsit bonyolultabb, mert itt a finanszírozás két alagútra vonatkozott, és úgy tűnt, hogy a pénz nem érkezett meg 2012-ig gyakorlatilag még arról is szó esett, hogy egyáltalán nem építenek alagutat, hanem helyette inkább egy hidat fognak építeni. De aztán végül is mégiscsak ez a két alagút gondolata valósult meg. Tehát itt nagyon nagyok az eltérések az eredeti projekthez képest, de természetesen ebbe belejátszik a gazdasági válság is. Aztán a jó projektekkel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a West Coast Mainline második ö, fázisa nagyon jó példa, ugyanis itt egy 850 km hosszúságú szakaszról döntöttek, ezt nagyon átláthatóan építették meg, különböző minisztériumok bevonásával, illetve az illetékes hatóságok bevonásával. És itt minden évben jelentést írtak a hatóságok a építkezés menetéről. Ez egy hatalmas projekt volt, több mint 12 milliárdos projekt, de mégsem volt, mégis nagyon jó példa arra, hogy itt nem haladták meg az eredeti tervezett költségeket, vagy nagyon minimálisan. Aztán ami a kritériumokat illeti, a projektek kiválasztásával kapcsolatban, Nos, hát itt most nem specifikusan a problematikus esetekre próbáltunk rámenni, különböző kritériumokat használtunk, méret, arányosság elv, és így tovább. Megpróbáltunk úgy választani, hogy legyen köztük mindenféle, tehát ezek a megaprojektek is, és ugye az ex-post projekteket akartuk még mindenképpen megvizsgálni, Azt hiszem, hogy akkor itt át is adnám a szót a kollégámnak. Uh, to add to this, first of all... Köszönöm. Először is a kérdés az volt, vajon szükséges-e harmonizálni az értékelési eljárásokat? Szerintem igen. Nem feltétlenül kell ugyanazon eljárást alkalmazni mindenhol, ám harmonizációra szükség van. Hogy példával éljek, jelenleg a német és francia értékelési módszertant éppen most vizsgálják felül, de nem harmonizálják a kettőt. És az Európai Bizottságnak nincs beleszólása ebbe. Úgyhogy szerintem az Európai Bizottságnak is részt kéne venni ezekben a folyamatokban. Nem előírva, kötelező módon az értékelés egyes pontjait, ám ajánlásokat megfogalmazhatna értékelési pontokra vonatkozóan, amelyek fontosak az európai értékelés szempontjából az európai hozzáadott érték meghatározására. Ez van a válaszom tehát az egyik hozzászólásra, és nagyra becsülöm azt a munkát, amit a jelentéstevő kifejtette, kiváló anyag ez, és nincs ellenmondás közöttünk. Figyelembe vettük ezt a jelentést. Másodszorban mi az európai koordinátorok szerepe, meg a régiók szerepe? Szerintünk a koordinátor ö, szerepet vállalhat a, vég, a kivitelezés eljárásában is, egy olyan testület révén, amely koordinál a folyosó mentén végig, és nagyra értékeljük ilyen értelemben a koordinátorok szerepét, sőt támogatjuk e szerepkör erősítését. A régiók részvétele rendkívül fontos, a stakeholderek bevontása tekintetében is egyes államokban nem is, le, nem is lehet kizárni régiókat, a régiók nélkül nem is lehet döntést hozatni. Más országokban inkább, de mindenképpen ajánlatos bevonni a régiókat, az önkormányzatokat a tervezés elejétől. Következő kérdés az előrejelzés és a válság hatásainak előrejelzése. Senki sem tudja megmondani a következő 30-40-50 év történéseit előre, ez világos. Ez a kis államokra meg a nagyokra is érvényes meg az EU egészére. Ám azért harmonizálhatóak a módszertanok, a megközelítések, egy egyső, egységes, úgymond szerény ö, szenárió mentén. A bizottság ki is dolgozott ilyen forgatókönyveket, van például egy, egy az egy évtizedes kiesés szenárió ilyen, például amely feltételező, hogy egy évtized felül is kiesik a válság hatásai miatt. Fontosak ezek, és a tagállami szinten is érdemes modellezni ilyen alternatív ö, forgatókönyveket. A morális kockázat mindig problémát jelent. Hogyha egy központi hatóság pénzt ad régióknak, decentralizált egységeknek mindig fönnáll ez a morális kockázat, ugyanakkor a finanszírozás arányai nagy hatással vannak a projekt végrehajtására. El kell kerülni az ebből adódó hibákat, ellenkező esetben nem lesz jó a tervezése a projektnek, és a közbeszerzési tevékenységek is szuboptimálisak lehetnek. A PPP-k ügyére nem akarok kitérni, nekem más a véleményem itt, időre van a szükség, hogy kifejtsem ezt. Reuters úrnak válaszolva, igen, a feltételek és az arányosak közötti kapcsolatot meg kell teremteni, mert nagy, szükség, nagy különbség van egy 10%-os, meg egy 60%-os finanszírozás között. Ha valaki 60%-ban finanszíroz egy projektet, akkor az európai hozzáadott értéket sokkal jobban ki kell emelni egy, egy kisebb arányú EU finanszírozáshoz képest. Utolsó gondolatom, a TransTools eszköz. Az értékelés jelent jelentős része közlekedési számadatokkal dolgozik, melyeket a, a közlekedési modellből generálnak. Ez nem csak egy, egy tudományos játékszer, hanem nagyon fontos adatképző eszköze az értékelésnek. Különösen az európai hozzáadott érték kvantifikálásában lehet fontos szerepe, ezért fontos a transztúlok további fejlesztése és egyéb eszközöké, melyek könnyebben kezelhetőek, mint a transztúl amely nagyon bonyolult rendszer, egy hét, egy, egy menet lefuttatása, úgyhogy nagyon bonyolult forgatókönyvek modellezése, vagy párhuzamos modellezés ezzel az eszközzel, úgyhogy a következő fejlesztés két pilléren kell álljon. Egyrészt a TransTools további fejlesztésén, másrészt az egy szép, egyszerűbb eszköz kidolgozásán, amely a különféle esettanulmányokat és párhuzamos fargótokönyveket le tudja futtatni viszonylag gyorsan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Séder úr, és Roten Gáter úr, köszönöm, hogy válaszoltak a kérdésekre, illetve hogy bemutatták a jelentést. Látják, hogy nagy érdeklődést váltott ki a képviselők köréből. Köszönöm szépen a munkájukat, és a szakbizottság pedig három órakor fogja folytatni munkáját. Köszönöm szépen!